Right, everybody. Akkor kezdjük meg a szavazást. Kérek mindenkit, hogy tegye be a kártyáját, hogy ellenőrizzük a rendszert. Adolfo. Yes. You can't. I'm about to open the vote. Yeah, sorry, sorry. Right. Um, right, we'll, we'll, we'll do a test vote, please. Először is egy próbaszavazást tartunk, úgyhogy kérem, hogy mindenki eh, jelezze, illetve készüljön fel. Kérem, hogy akkor eh, próbáljuk ki a szavazást. Tehát akkor kipróbáljuk, hogy működik-e a szavazógép. Remélhetőleg működik. No, no, no, close. No, no, no, because they still. Has everybody voted? I know you. Mindenki szavazott? Tudom, hogy nem. Úgyhogy kérem, hogy mindenki szavazzon. Mindenki be, be kapcsolta a gépét. Még öt főnek kellene. Megvárjuk Astridot is. Rendben, akkor mindenki szavazott, viszont most egyel több szavazat van, mint kellene. Köszönöm. Tehát 36-an Can you close that? Yeah. Right, so now we come on to uh, the vote on Theodore Dimitris Doloyan's uh, report on financial Akkor most a pénzügyi konglomerátumokról szóló jelentés következik. Egyes mellette ellene tartózkodás. Szeretném ellenőrizni, mert nem volt világos. Lezárom a szavazást. Most már teljesen világos. Tízes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 88-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes mellette elutasítva. 11-es mellette ellene blokkban is szavazhatunk, tehát 11-től 16-ig mellette ellene tartózkodás e- elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva blokkban 18-tól 22-ig, mellette ellene tartózkodás elfogadva 89-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, kompromisszum A mellette ellene tartózkodás elfogadva, B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 92-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 93-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 103-as, illetve ez, ki, ez kiesett 104-es, E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 106-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 109-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 31-es mellette el, E, blokkban 31-től 33-ig mellette ellene tartózkodás elfogadva, 101-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, Júri 2-es mellette ellene tartózkodás elfog, elutasítva, 112-es mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. 112-est ellenőrizzük. Most kettővel többen, sőt hárommal többen szavaztak a néppártból. Kérem, hogy három néppártos szálljon ki a szavazásból. pottagok, jó. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. 113-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Szerintem ellenőrizzük, 113-asat ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, és elutasítva 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 116-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37-es mellette ellen. Vannak egyáltalán ellene? Tartózkodás. Lehetne, hogy szavazzanak? Kérném, 37-eset ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Átment, elfogadtuk. Akkor 38-as mellette ellene tartózkodás. Ha kezeket számolok, akkor ne, ne, tehát egyértelműen tegyék fel a kezüket, 38-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 121-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 122-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 124-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 46-osat visszavonták, 125-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 126-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 47-es elfogadva, tart, tartózkodás elfogadva, 127-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 128 ellenőrizzük? Akkor a 127-eset ellenőrizzük, jó rendben. Lezárom a szavazást. Én úgy gondoltam, hogy elfogadtuk. Jó, rendben. Köszönöm. 128-as, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 149-es, 40, 49-től 51 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 131-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 132-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 55-től 57-esig, blogban mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 133 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 58-tól 64-ig mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 134-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 65-től 76-ig blogban, és a júri 3 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 135-ös módosító a ne, ö, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 136-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 78-as 78-tól 83-ig és a 2-es 3-as módosítók mellette ellene tartózkodás elfogadva, és akkor most 4-es mellette ellene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 87-es szóbeli kiegészítése, módosítással Peter Skinneré, senki sem ellenzi a szóbelit, akkor az egészről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk a szóbeli kiegészít, módosítással 9-es mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk és akkor most elektronikusan az egész módosított szövegről mellette kérem szavazzanak. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 42 mellette, eleve senki, tehát akkor a kérem, hogy akkor szavazzanak még egy szavazat. Így megvan, 43-an mellette, és ellenszavazat nélkül elfogadtuk. Final Yes. sorry. Right. Quick. I'm sorry. Quick, quick, quick. Yeah. So actually, you have to read. Sorry for this. You have to read the same, but i instead of credit default swaps, it's you say you say conglomerates. Otherwise, the, uh, sorry. Right, okay. Sorry about this, folks, but I've got... Elnézést, de valami mást kellene most felolvasnom, tehát most éppen a ö, pénzügyi konglomerátumokról szóló jelentést szavaztuk meg, és potenciális első olvasata lesz ennek majd, ami ugyancsak ide tartozik ebbe a bizottság priorizálásaiba. És a tárgyalási mandátum az lesz, amit most szavaztunk meg, és ebben lesz benne az elnök, a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevő. De miután senki nem ellenzi, akkor ezt elfogadjuk, és akkor a következő eljárást ennek megfelelően fogjuk lefolytatni, és akkor megpróbáljuk az első olvasatban elérni a megegyezést egy kicsit hivatalosabbá téve, és akkor most rátérünk a 9-es pontra, ami van itt egy szavazó listánk, kérdezi az elnökasszony van még egy bejelenteni valom, amíg megtaláljuk a szavazólistát. Szeretném közölni, hogy ma lesz az utolsó Ekon ülés Szonya Vilnivel több éves munka után. Szonya átkerül az együttdöntési egységbe április 1 és szerintem önök is csatlakoznak hozzám, és kívánunk neki minden jót. Szonya itt van. Köszönöm, Szonya. Akkor most rátérünk a 9-es pontra, ami a fogyasztók és vállalkozások javára szolgáló európai szerződési jog felé történő előrehaladás kérdései. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, és ennyi. Itt különböző színű szürkékből lehet választani. Akkor most elektronikusan szavazunk a módosított szövegről. Kérem, szavazzanak! Szavazzanak. Köszönöm. Lezárom a szavazást. 42-en mellette, 2 ellene. Köszönöm. Akkor most rátérünk a végrehajtó a igazgatóknak a bizottságok kinevezéséhez, ez pedig először a, az ESM és a EUPJ-nak lesz a szavazása. Ha, ha mellette vannak a kinevezésnek, akkor a plusz nyomják, hogyha nem, akkor a mínuszt, és a plenárisnak a javaslata az vagy pozitív, vagy negatív lesz az ajánlás. The vote's open. Megnyitom a szavazást. Ki, Ki, szava, kiről szavazunk, mert a szavazó lapjainkon más van. Ahogy mondtam, az ESMA-ról szavazunk. Elnök asszony, van elegendő néppárti szavazó? Has everybody voted? Mindenki szavazott? Köszönöm. Lezárom a szavazást. 36-an mellette, 6-an ellene, 4-en tartózkodtak, akkor az ajánlása plenárosnak az lesz, hogy szav, fogadjuk el ezt a jelölést. Most pedig rátérünk a következő szavazásra az Európa-nak az igazgatójáról szavazunk, Carlos Montalvóról. Megnyitom a szavazást túl sok a néppárti szavazó, valakinek vissza kéne vonulni a szavazástól, valamelyik póttag, még mindig egyel többen vannak. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 33-an. Mellette négyen ellene hét tartózkodás megint csak pozitív ajánlással el fogjuk fogaz, fogadni Carlos Montalvo úrnak a jelölését. És a harmadik, Farkas Ádám úrnak a jelölése, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 38-an mellette, 4-en ellene, 3 tartózkodás. Tehát őt is pozitív ajánlással fogjuk továbbítani. Köszönöm. Right. Hello everybody. I'm, I'm, we, we've got ourselves ahead of time. Van még időnk, kicsit előbbre tartunk, és az árnyék jelentős tevő közül Perez Bervans még egyenre a foglalkoztatási bizottságban van, és együtt érzek vele, mert nagyon nehéz úgy vezetni ülést, hogy az ember többek másik ülésen is van, úgyhogy még negyen negyed óránk van, mivel előtt a befektetők kártalanítási rendszerekről folytatnánk vitát. Right, thank you for that short interlude. Nos, a kis szünet után hol is tartott? Pervans már itt van velünk, úgyhogy haladjunk az eredeti tervek szerint. Ez azt jelenti, hogy először a módosítókat mérlegeljük azon irányelv tárgyában, amely a befektetők kártalanítási rendszeréről szól. Ole Schmidt a jelentéstevő, ám mielőtt elkezdenénk, szeretném elmondani, hogy ez a téma a sajtóban született vádak alapján született, mi szerint európai képviselőknek kifizetéseket juttattak. Nagyon súlyos ügy ez, nagyon komolyan kell vennünk a szakbizottságban is, meg a parlament egészében. Folyik is a vizsgálat, Addig is azonban megnéztük a módosítókat, az érintett, a vádakkal érintett személyek egyike sem terjesztett be módosítót, ilyen értelemben a szakbizottság a szokott módon tárgyalhatja ezeket. Jelenleg is így áll a helyzet tudomásom szerint, ezért élek ez az elnöki bejelentéssel, mert hogy a jelentéstevő kért erre, hogy ezt eh, tegyen világossá a eszmecsere előtt. Ezzel pedig Jean-Paul, ha kér szót, megadom. Tisztelt elnök asszony, én nem gondoltam hozzászólni ehhez a kérdéshez, ami megint az egész parlamentet érinti, de szerintem feladatunk, hogy egy kis pedagógiát is végezzünk, mert amikor olvasom az újságokat, akkor az az érzésem, hogy amikor egy módosító indítványt benyújtanak, az már valójában el is van fogadva, és benne van az irányelvnek a szövegében. Ez, nem így, ez így nem igaz. És egyébként sem tudom, hogy ki az, aki azért fizetne, hogy egy módosító indítványt benyújtsunk és ez egy teljesen elítéletendő. De nem szabad, hogy paranoiásak legyünk, és hogy ne lehetne bemutatni ö, módosító indítványt. Én teljesen és világosan, nyilvánosan elmondom, hogy amikor ö, a az én általam elfogadott módosítókat nyújtanak be, akkor nem tudom, hogy miért kellene nekem rosszabbat írni, tehát ez egy pedagógiai munka, meg kell magyarázni, hogyha benyújt egy képviselő egy módosítót, azt átmegy egy szűrőn, ezzel a saját politikai frakciójában megvizsgálják, támogatják vagy nem, utána van egy kollektív munka, eldöntik, hogy megszavazzák-e vagy sem, és nincsen semmiféle kapcsolat a között, hogy valaki benyújt egyet, majd pedig ez bekerül-e az európai jogszabályokba. Szerintem, hogyha ezt a pontosítást nem végezzük el, akkor teljesen észszerűtlen, irracionális dolgok fognak történni hol. Tehát mindenképpen meg kell védeni a parlamenti munkánkat, annak böcsületét. Ha hat éves mandátum alatt nekem soha senki nem kínált se az asszisztenseimnek amiért, azért semmit, hogy benyújtsunk valami módosítót. És hogyha valaki tisztességtelen vagy aljas, akkor azt szankcionálni kell, de egyébként meg kell értetni, hogy hogyan végezzük a munkánkat. Nagyon sokszor ezek a pénzügyi módosítók, ezek kompromisszumos módosítók, tehát itt mindenki összeteszi az ismereteit, és együtt dolgozunk. dolgozunk. Tehát szerintem ezt a pedagógiai munkát el kell végezni, hogy az összes Európa ellenesnek és populistának ne adjunk mozgásteret. Thank you very much, Jean-Paul. You are... Köszönöm, Jean-Paul. Igazad van. Egyet. Ért. Nem sokat érne, szerintem kidobott pénz volna, hogyha valakit egy módosító beterjesztéséért fizetnének. Egy-egy módosító nem blokkolhat más módosítókat. Már hogy más parlamentekben ez lehet, hogy megvalósulhat így. Nálunk azonban nem. Sven, te is kértél szót. Nagyon röviden csak. Először is köszönöm hogy ilyen komolyan veszik ezt a kérdést, és hogy világosá tették nyilatkozataikban is. Annyit tennék a magam részéről hozzá, nagyon agályosnak tartom, hogy, hogy a három érintett közül egy nem mondott le mandátumáról, nem tudom, hogy ez megérősített híre vagy sem, így olvastam a sajtóban, agályosnak tartom ezt, és azt is, <clears throat> hogy az a személy, aki Strasser urat követte, szintén lobby céggel rendelkezik, szolgáltatásait ajánlotta úgy, ahogy parlamenti képviselőhöz nem méltó, aztán törölte a weboldalát, ám a weboldal másolatai ott vannak az én weboldalamon, továbbra is. Nézzék meg. Kérem a, az önök frakcióit is, hogy nézzék meg hogy az egyik kérdő, megkérdező lobbistát ne cseréljék le egy másik kérdéses hitelű lobbistával, elnök. A láthatóságért felelős alelnök, Diana Wallis asszony vizsgálta meg ezt a kérdést, bizonyal hozzá kerülnek majd ezek a kérdések is, és a szakbizottságom tagjait én pedig folyamatosan tájékoztatom a legfrissebb fejleményekről, mi a magunk részéről megvizsgálunk mindent a beterjesztett módosítók ügyében, minden más kérdésben azonban az alelnök hivatott vizsgálódni és eljárni. Astrid? Mint questor szeretném elmondani, hogy az, a büró holnap fog erről tárgyalni, nem a bizottságnak a feladata, hogy most itt erről tárgyaljunk. Szerintem a bürónak a döntését meg kellene várni ezzel kapcsolatban, tehát most nincs itt miről beszélni. Így is van. Ezért éltem csak rövid bejelentéssel, mert hogy a szakbizottság munkáját érintő ügyek is felmerültek. Ezért mondtam el, hogy lehet, hogy világosabban kezeljük ezt a kérdést az eddig szerzett ismereteink fényében. Alá pedig most kérlek, hogy a módosítókat vezesd elő. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon értékelem rövid nyilatkozatát. Én, mint jelentéstevő, három fő célra koncentráltam jelentéstervezetemben. Egyrészt, hogy a fogyasztók védelmét fokozzam, nagyobb lefedettség révén, nagy fedezet révén, jobb és több EU harmonizációra van szükség a befektető kompenzációjáról, és a finanszírozásról is gondoskodnunk kell. Négy olyan téma, amelyre koncentrálnunk kell szakbizottságunkban a mai vita során. Egyrészt, hogy kiszélehítsük a hatáskörét mindennek, A, B, a finanszírozási mechanizmusokról és elvekről beszéljünk, C, a kártalanítás mértékéről, szintjéről tárgyaljunk, és a, hit, a különféle ö, nemzeti rendszerek közötti hitelfelvételi lehetőségekről. Ami a hat, hatályt illeti, nagy támogatást élvez e rendszerek kiterjesztése a csalásokra, a visszaélésekre és a hibák korrigálására. Ilyen szellemben született a 67-es, 68-as, 54-es módosító, Bereszasszony tollából származnak, és további módosítókban is, például a 65-ösben kimondja, kéri, hogy minden befektető cég kell, hogy szerződjön biztosítóval is tevékenységet fedezendő. Szerintem ez őszintén szólva érdekes gondolat, ám én szerintem abszolút megváltoztatná a teljes rendszert. Merész ötlet, legalábbis, így gondolom én. De talán majd szerzője, mármint a Beres, Berezasszony kifejti, és mélyebben miben áll az ő elképzelése. Támogatom a biztosítást a befizetések garanciájára, kiegészítve a jelenlegi garanciarendszereket önkéntes alapon alkalmazva. A bizottság talán javasolhatnánk is, hatásvizsgálattal élhetne, és erről írhatna nekünk egy jelentést, hogy egy ilyen önkéntes rendszer milyen hatásokkal járhatna. Berez asszony azt is kérte, hogy a non-profit szervezeteket, mikrovállalatokat és az önkormányzatokat is vonjuk be a hatályba, 25-ös, 61-es módosítók, minden befektető szolgálatot, a, mely a MIFID irányelv alapján működött, be kell vonnunk az IC, ICSD irányelv hatája alá is szerinte. Ezek a módosítók tulajdonképpen kielégítik a változások. Aztán nagyon kényes téma, és nehéz ügy is. A jusszidok bevonásának kérdése, erről is több módosító született. Nagyon fontos és nagy hatású kérdés ez is. Két kártérítési szintet különböztethetünk meg. Egyetértek a bizottsággal abban, hogy a kártalanság szintjét teljes mértékben harmonizálni kell, hogy egységes európai piac jön létre, minden tagállamban egyforma mértékű kompenzációt előrányozva. Tudjuk, hogy ez jelentett problémákat a múltban, amelyet ennek hiánya. Az a benyomásom, megvizsgálva a módosítókat, hogy legalábbis ma többség véli úgy, hogy növelni kéne a kártalanítás szintjét 50 ezer euróról 100 ezer eurót javasolna a bizottság. A 81-es módosítója Berez asszonynak és a 82-es, melyet Klute úr szerzett, vagy nyújtott be, ezeket támogatom, ezek szólnak erről a kérdésről. Harmadik téma a finanszírozási mechanizmus és elvek. A bizottság egy ex ante finanszírozást irányoz elő, Brit kollégáink, Vicky Ford is, és ön elnökasszony, azt javasolták, hogy egy ex-ante, ex-post finanszírozási kombinációt alkalmazzunk. A válság és a német Phoenix eset rámutatott annak szükségességére, hogy bizony ex-ante finanszírozásra volna szükség. Nehéz megtalálni az ex-ante és ex-post finanszírozás közötti egyensúlyt. Zárásként nem támogatnám ezeket a módosítókat, de nyitva állok, a, mint mindig, a vita előtt, és a tanácsban is folyik majd vita erről bizonyal. A finanszírozás költségét a befektető kell vállalja, és így módon ez igazolható szintet kell képviseljen. A költség tekintetében be kell lássuk, hogy ez nagy teher a befektető számára, és végsősorban az egész ágazat számára. Éppen most jöttem vissza egy aténi útról, ahol is találkoztunk több miniszterrel, és az ágazat képviselőivel, és közép, kis és középvállalatokkal is. Ők tartanak attól, hogy túlzott igényeket támasztunk a, a, az ágazati szereplőkkel szemben, és ez még nehezebbé teszi a működésüket egy recessziós időszakban. 0,3%-os letétet javasoltam a befektetési vállalatok részéről. A néppárt képviselői, Zálba képviselő a százas módosítóban szeretnék csökkenteni 0,5-ről 0,1-re százalékra ezt a hozzájárulást. Ez is további viták tárgyát képezi majd. Fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt. Tudjuk, hogy mit is teszünk, amikor intézkedéseket vezetünk be az ágazatban. Négy, a hitelfelvételi mechanizmus. A javasolt mechanizmus a szolidaritás alapján áll, a tagállamok közötti szolidaritás alapján, és mint ötlet, így módon üdvözlendő. Berez asszony 144-es módosítája törölni ezt a kölcsön, egy hitelző mechanizmust, és inkább egy alapot hozna létre, amelyből hitelezhetnének az egyes vállalatok, befektetői vállalatok. Megint csak azt mondom, egy kicsit mélyebb kifejtést kíván ez a javaslat, miszerint minden biztosítótársaság jövedelmének 5%-át fizetné be egy európai biztosító alapba. Hát e- jelen pillanatban ez némileg aggályos szerintem, hogy ez a, ez a hatalmas alap aztán hogyan is működne, mi volna voltak éppen itt célja. Nem igen látom be át ezt. Szálva úr 136-os módosítójában azt kéri, hogy a tagállamok tudjanak 10 éves hossz hosszabb futamidejű hiteleket felvenni. Én 5 évet javasoltam 10 e, év helyett az eredeti tervezetemben, és végül azt is hozzáteszem, hogy Giggle, Gigold úr javaslatai között többet is támogatok, a 107-es, 108-as például, valamint Kamal 158-as számú módosítóját is. És végül hadd foglaljam össze azzal, hogy a titkárság kiváló csapatával és a szakbizottság kiváló csapatával együttműködve valamint saját tapasztalataimra és saját munkatársaimra támaszkodva, valamint a magyar elnökségre támaszkodva, és az Európai Bizottsággal együttműködésben, igyekeztük megtalálni a kompromisszumok útját, következő hetekben is erre törekszünk majd. Egyesek azt úgy vélhetik, hogy én egy, egy mindig támadásra kész liberális vagyok, ki mindig kész lányzsát törni, de sokszor ez igaz lehet, ám általában nagyon belátó is vagyok, és hajlok arra, hogy elfogadja mások érveit, ez is a liberális krédó része, úgyhogy szerintem nem lesz oly nehéz dűlőjutnunk. akik igazi gondot okoznak majd, azok nem ebben a szakbizottságban ülnek, meg semmiképpen sem az Európai Bizottságban, hanem máshol. Nem említeném meg, hogy hol vannak ezek a, a problémákat okozók, de szerintem a jelentés végül is megfelelő lesz, és megfelelő széles támogatottságot élvez majd. A munka már elindult, folyamatosan kapcsolatban leszek önökkel a következő napok során is. Köszönöm. Very much, uh... Köszönöm szépen. És Pablo. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a jelentés készítőnek is, hogy kész arra, hogy bármikor együtt dolgozzon velünk. Egyetértek önnel, Schmidt úr, hogy azt mondjam, hogy egy igazán észszerűen gondolkodó valaki, ezhez kétség sem férhet úgy gondolom, hogy csatlakozhatok a jelentés készítőjéhez, egyetértek azzal, hogy az OPCVM-eket nem kéne, a közös befektetési alapokat nem kellene átvenni, mert akkor egy kettős szabályozás lenne. Az, irányelv erre külön van, és tulajdonképpen a felülvizsgálatát készítettük elő ennek a jelentésnek, és a következő ügyben, hogyha nem veszük elően figyelembe a közös befektetési alapok kérdését, akkor ez még mindig kivál, kiavítható. De miután a fedezettség szintet, hogyha vizsgáljuk, akkor egyetértünk arra, hogy 100 ezer euróra menjen fel ez az összeg, és szerintem abba kellene, azon kellene munkálkodni, hogy nagyobb legyen a harmonizáció ezen a területen. Mindaz, ami jogalkotási szinten megtörténik, annak mindenképpen a harmonizáció irányába kell, hogy haladjon minden olyan területen, ahol még nincs meg a harmonizálás. Ugyanakkor nem kérhetjük azt az országoktól, hogy lecsökkentsék a fedezettségi szintet. Tehát arról van szó, hogy százezerre fel kell emelni ott, ahol még nem ennyi és a 1%-ra, a, tehát a fedezett aktívák 1%-a legyen a befizetése. Szerintem egy észszerű eljárás, és ezt lehetne kivételes esetben alkalmazni. Én úgy gondolom, hogy a 0,1 százalék az mindenképpen elfogadható kellene, hogy legyen. Ami a határidőket illeti, én javaslom, hogy a bizottsági javaslatot fogadjuk el, 10 évet, arra, hogy a rendszer finanszírozható legyen. Egyelőre dokumentáljuk a fedezettségi szintet, és szerintem 10 év az elegendő kell, hogy legyen most ha figyelembe veszük az országok által felvett hiteleket, egyetértek ugyancsak a jelentéskészítővel, illetve a bizottsággal, amelyik szerintem jó irányba halad. Tekintettel arra, hogy mindenképpen a homogenizálás irányába megy még azt mondanám, hogy mindenképpen meg kellene ezt 5%-ban korlátozni, és a hitelezés, az országok közötti hitelezés nem szabad, hogy elkezdődjön mindaddig, amíg 100%-ig nincsenek megfinanszírozva a rendszerek. Ezáltal elkerülhető lenne, hogy legyen egy olyan úgynevezett szabad elektronok maradjanak a rendszerben, és azt kérjük, hogy ez ne induljon be mindaddig, amíg nincs kellő garancia arra nézve, hogy a, a jogtalanul kifizetett összegeket vissza is lehet szerezni, méghozzá probléma nélkül. Na most még a, a terrorista csoportok finanszírozásával kapcsolatban azok a beruházások vagy befektetések, amelyek közvetlen vagy közvetett finanszírozását célozzák a terrorista csoportoknak, az, ott nem lehet semmiféleképpen kompenzációról beszélni. Szerintem ez nagyon fontos. Egy olyan országban, mint például az én hazám, ahol van ez a szörnyűség, hogy terrorizmus, ott ez egy rendkívül fontos, és köszönöm a ö, jelentés készítőnek és az elnöknek is. Következő pervans. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm, hogy az ütemezést is tartották a munkánkhoz, úgy, ahogy ezt eredetileg elterveztük. Mielőtt bemutatnám az alternatív javaslatot, amiről a, ezt mondta a jelentés készítője, hogy nagyon merész, szeretném elmondani, hogy milyen kontextusban vizsgáljuk ezt a jogszöveget. Ez egy darabja egy kirakós játéknak, ahogy egyfelől van a MIF, másik oldalon van a USIC, a közös befektető ötlési alapok, és a a betétbiztosítás alá eső garanciák. Tehát itt különféle koherenciákat kell találnunk, olyanokat, amik meg tiszteletbe veszik a különböző jogszabályokat, de ugyanakkor az egyes jogszövegek között átjárást is biztosítanak. Ez a jogalkotónak a rémálma egyébként. Az egyik nagy nehézség ezzel a anyaggal kapcsolatban éppen az, hogy tisztán lássuk, hogy hogyan harmonizáljuk például a garantáltat a biztosított összegek, összegeknek a szintjét, és erről már volt egy vitánk, mielőtt ezt megfogalmazásra került, és egyetértett a jelentő, és készítő, hogy a 100 ezer euróra felemelni a biztosított betéteket. Szerintem ez egy kitűnő javaslat. Ez lehetővé teszi, hogy nem kell akkor azzal foglalkozni, hogy hová tegyék az európaiak a pénzüket, most beruházás, befektetésbe, vagy betét, takarékbetétbe. Ezt köszönöm a jelentés készítőnek. Szerintem ez egy nagyon jó irányba történt lépés volt, a koherenciát segíti. Ami az OPCVM, tehát a közös befektetési alapokat segíti. Itt egy igazán nagy komoly nehézségünk van, mert ha van egy olyan beruházási eszköz, ami a befektetőknek könnyen elérhető, ezek éppen a közös befektetési alapok. És itten a visszaélések a, és az egyéb dolgok, ból éppen kizárnánk ezeket az átrázató értékpapírokkal foglalkozó közös befektetési vállalkozásokat vagy alapokat, és utána futnánk a dolgoknak. Szerintem itt egy nagy lehetőség van, hihetetlen lehetőség, mert sok esetben nem abszurd, hogyha elgondolkodunk, és egy ellenjavaslatot teszünk ahhoz képest, amit a bizottság javasol. A bizottság azt javasolja, hogy ezt az ex ante rendszert alakítsuk ki, látjuk, hogy ez zavarja a brit barátainkat, Luling asszony sem nagyon szereti ezt a rendszert, és másokat is zavar. És ugyanakkor azt mondják, hogy meg kell várni a juzitot. Lehet, hogy a bizottság azt mondja, mondja, hogy át megváltoztatja az ütemtervét, és 2011-ben hozzák ki a Jusittal kapcsolatban a javaslatukat. Miért ne használnánk fel ezt a határidőt, ami mostantól júliusig van, és, meg, és tanulmányoznánk azt, hogy mennyiben valósítható meg az a javaslat, amit én javaslok, ami 27 módosítóban benne van, nagyon sok módosítót nyújtottam be, de 27 ez kapcsolódik ehhez. Egy biztosítási rendszernek a létrehozására gondolok, ez azt jelenteni, hogy azok, akik a nagyközönségnek a MIF hatája alá tartozó kritériumok szerint befektetési eszközöket javasol, ahol aztán valamilyen visszaélés egyebek történik, ott egy biztosítási mechanizmus lépne be. Tehát ez mindenképpen olyan pénz lenne, ami hasznos lenne a gazdaság számára, és nem lenne olyan vita arról, hogy kinek kell ex ante, ex post és e, egyéb módon ezeket e, végezni. Hogyha van egy biztosítás, és ebbe integrálható egy európai biztosítási alap, amit a befizetett biztosítási díjak alapján lehetne létrehozni, Szerintem ez egy működőképes javaslat lehet, hogy ne legyek túl hosszú, de készen állok arra, hogy más vitákat is folytassunk erről a kérdésről. Értem, hogy ez egy nagyon más, mint az Európai Bizottságnak a javaslata, és ugye azt mondják, hogy hát most akkor a magyar elnökség már nagyon előre haladt a munkában, kedvezzünk nekik. Hát ez szerintem nem egy elfogadható érvő magában, és még itt van a Jusszit is. Most az, hogy mire terjedjen ki, tehát a hatály kérdése. Úgy értettem, hogy a jelentés készítő nyitottan áll hozzá, és úgy gondolja, hogy integrálható legyen az úgynevezett bad advice, ami az Egyesült Királyságban létezik, a MIF-ben is ez megvan. Ezt esetleg érdemes lenne az irányelvbe is belevenni. És ami pedig a mikroentitásokat, vállalkozásokat illeti, a hat, helyi hatóságok és a ö, nem nyereség érdekeltségű ö, ö, vállalkozások. Itt most sajnos nem találom egyértelműen explicit módon ezeket, hogy ezek is le, le lennének fedve. Márpedig amikor a válság kirobbant, azt tapasztaltuk, legalábbis az én hazámban, lehet, hogy más országokban más jobb volt a helyzet, de nálunk nagyon sok helyi önkormányzat is szenvedő alanya lett, vagy nagyon nehéz helyzetbe került, és nagyon fontos volt, hogy ő rájuk is vonatkozzon a betétbiztosítás. El tudom képzelni, hogy ez másút is van, és nagyon fontos, hogy az ő pénzük is garantálható legyen, például a visszaélésekkel szemben, vagy a nem megfelelő befektetésekkel, amiket esetleg nekik ajánlanak kompenzációs szintet, hogy mekkora összeg legyen így a befizetés. Szerintem itt megint csak a biztosítási díj, az nagyon sok javaslatot össze tudna hozni az 5%-ot, a 3%-ot, vagy az 1%-ot, amit javasolnak. Tehát ezek lennének az észrevételeim, tisztelt elnök asszony a javaslatomnak a lényege egy, az, hogy ez egy alternatív javaslat. Én legalábbis nagyon szeretném, hogy legyünk annyira merészek, hogy megkérjük a bizottságot, hogy legalábbis ezt e, e, tanulmányozza, és ne azt mondja, hogy már túl előre haladtunk az ügyekben. Nagyon régen megy ez, nagyon sok javaslat valamik majd csak tíz év múlva lépnek hatályba, és mégiscsak jolgos, logikusabb lenne, hogy inkább most várjunk, mint később. Köszönöm. Thank you very much. Uh, Syed. Köszönöm szépen, Syed. Your group is bigger. A ti frakciótok nagyobb, te jössz. Thank you very much, and thank you for reminding Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy emlékeztetett arra is, hogy nagyobb a mi frakciónk, hát néha a méret is számít. Először is köszönettel tartozom a jelentéstevőnek, illetve az árnyék jelentéstevőknek a munkáért. Azt hiszem, hogy nagyjából ugyanabba az irányba haladunk, alapvetően ugyanazok az aggájaink itt a teremben, a különböző frakciókban azt akarjuk, hogy a beruházóknak bizalmuk legyen a termékekben, amelyekbe beruháznak, és ez így helyes. Ahol nem értek egyet bizonyos módosító javaslatokkal, az az erkölcsi veszély, a morális veszély kérdése. Látni kell, hogy arra összpontosítjuk a beruházókat, hogy felelősen járjanak el, amikor beruháznak, és ezért támogatom azt a gondolatot, hogy amelyben, amely esetekben család, csalás vagy nem megfelelő eljárásra kerül fény, kompenzációt kell biztosítani. Hogy hol van ilyen visszaélés, azt meg kell nézni. Vannak olyan beruházók, akik egy merészebb beruházási modellt alkalmaznak, tudják nagyon jól, hogy lehet, hogy olyan alapokba vagy országokba ruháznak be, ahol nagy esély van a csődre, és esetleg teljesen más szabályokat kell érvényesíteniük, mégis készen állnak arra, hogy beruházzanak ezekbe a termékekbe azért, hogy nagyobb legyen a megtérülés. Óvatosan kell eljárni, tehát igen, védeni akarjuk a kevésbé tájékozott beruházókat, de nem szeretnénk megakadályozni azokat a beruházókat, akik értvén a kockázatot, ezt fel akarják vállalni. Aztán még valami, ami egyértelmű számomra, és amelyel az egész parlament foglalkozik, ez pedig az átláthatóság. Ezért nyújtottam be módosító javaslatokat. Legyen egyértelmű, hogy a beruházó milyen százalékot fizet a kártalanításba is. Itt tulajdonképpen Berez asszony gondolatát karoltuk föl. Meg kell vizsgálnunk a biztosítási rendszer lehetőségét. Nem tudom, hogy ennek kötelezőnek kell lenni, de hát igaz, hogy vannak, akik ezt kihasználják, aztán igaz az is, hogy ennek a finanszírozása kérdéses, esetleg egy alapot hozunk létre, de nem biztos, hogy ez a leghatékonyabb felhasználás. Azt hiszem, hogy a biztosítás kérdésével mindannyian foglalkozunk. A módosítói az átláthatóságra irányulnak, és a kártányítási rendszerekben is ezt kívánjuk látni. Mindig, amikor pluszköltséggel számolunk, akkor a beruházó fizet. Ezt tisztán kell látni, és az egyensúlyt megfelelően kell kialakítani, hiszen vannak olyan esetek, amikor a beruházók, a befektetők ezt fölvállalják, és lehetőségük is nyílik arra. A 20 ezerről 100 ezer euróra való növekedés befektetőnként aggodalomra ad okot. Londonban ez nem jelent problémát az én választókerületemben, de kisebb, újabb tagállamokban bizony ez sok gondot okozhat, ez a 20 ezerről 100 ezerre való emelés és aggódnak, hogy a pénzügyi szolgáltatási iparágat ez mennyiben fogja érinteni, vagy hogyan. Én valós liberális vagyok, nem úgy, mint Oli, és a valós piacokban, a valós piaci elvekben hiszek. Oli hozzám képes szocialista, és én valóban azt akarom, hogy a piac működjön, és valós versenyhelyzet alakuljon ki, és látni szeretném azt, hogy kisebb pénzügyi szolgáltatási ö, vállalatok versenyre kelnek Londonnal. Osztom azt a megállapítást is, hogy a ucit nem kell ide bevenni. A ucit Nem azért, mert mintha ezzel nem kéne foglalkozni, inkább az átfedéseket szeretném elkerülni. Amikor a USIT felülvizsgálatát tesszük majd meg az év során, a későbbiekben, akkor oda kell figyelni erre a konkrét kérdésre is, és a most felvetett aggályokat meg kell vizsgálni. Különösen a medoffal való kapcsolatra gondolok, ami az előfinanszírozási célkitűzést illeti. Egyetértek az előfinanszírozási lehetőséggel, és a, azzal, hogy később kell a biztosítókra terhet tenni, van, aki 0,5%-ot, van, aki 0,3%-ot nevez meg előfinanszírozásnak, de miért a 03 ot választjuk azért, mert ez kisebb, mint a 0,5? Ugye gyakran trialógus keretében beszélünk ilyen formában, nem igazából, nem, nem a lényegi dolgokkal foglalkozunk, inkább csak a számokban próbálunk valahogy megegyezni. Nagyon sok beruházóval beszéltem, és azt mondták, hogy ezek túlságosan magas adatok, nem szeretnének ilyen tartalékokat látni, inkább a piacon kellene ezeket forgatni. Adatokra van szükség, úgy tudjuk csak meghatározni, hogy az előfinanszírozásnak mi a megfelelő szintje. Szeretnék köszönetet mondani minden esetre a jelentéstevőnek, illetve az árnyék jelentéstevőknek. Megpróbálták megfelelő irányba terelni ezt az egész nehéz anyagot, és várom a velük való közös munkát. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Sven. először is köszönet a szocialista liberális jelentéstevőnek, meg a többi kollégának is. Jó találkozókat tartottunk, és meglehetősen konvergáltak a nézeteink ezek során. Alapvető gondoltunk az, hogy igen a, vers a versenynek, de nem a, a befektetők bizalmát és döntésképtelenségét kihasználó versenynek. Amikor a befektető nem tudja, hogy csalástak van kitéve, ezt a fajta versenyt el kell kerüljük. Ezért van értelme annak, hogy ezen garancia alapokat létrehozzuk. A kérdés számomra az, amelyet Pervans is felvetett, hogy vagy ez egy, meg, egy biztosító jellegű megoldást jelentsene nem tudom, hogy kétlem, hogy ez olcsóbb volna. Ideológiai elfogultságom nincsen a dolog a kérdése kapcsolatban. Teljesen észszerű lehet az is, hogy az általunk választott a csalás visszaélés elleni védelmet nyújtó megoldás egy kötelező biztosítást legyen, ám a és a szabadpiaci megoldások nem feltétlenül olcsóbbak, mint a, a szövetkezeti jellegű megoldások. Tehát mentesen lehetne erről vitát folytatnunk, arra a kérdésre koncentrálva, melyik az olcsóbb megoldás. Mert a végül az a pénz elvész azon jövedelmekből, melyeket a befektetők elkönyvelhetnek. Úgyhogy itt a, a közös érdek az olcsó megoldás. Nem egy csillogó-villogó piacra van szükség, hanem jó és olcsó megoldásokra, ahol verseny is érvényesül, és ahol az egyes szereplők, különféle szintű szereplők versenyeznek a megtakarítások befektetéséért. Úgyhogy egyetértek a, a szintekkel kapcsolatos megveti, meg, felvetésekről. Ez nem politika vitatára kell legyen, hanem egy objektív kalkuláció kell döntsen erről. Ami a Jusifet illeti, ez az egyik nagy, nagyobb nyitváló kérdés. A etéren kifejtett lobby tevékenység jó része a Jusit tevékenysége körül volt, nem akarom elismételni az elhangzott érveket. Számomra kritikus fontosságú, hogy megfelelő védelmet kell nyújtani az már ismert helyzetekhez hasonló helyzetekben, viszonylag szabályozott területről van szó, ám a kockázat mégsem nulla, így módon a fogyasztókat védeni kell, ha minden frakció erőteljesen támogatja az irányú lépést, ahogy a UCIT revíziója során is történne, ám legyen, ám nem teljesen világos számomra, hogy azok a frakciók, amelyek amelyet eh, lobbiztak keményen, hogy a UCIT-ot zárjuk ki e körből, és nem a fogyasztók érdekében, hanem épp ellenkezőleg, Őtőlük kérem, hogy itt világosabban fogalmazzanak, nem csak arról, hogy ezt vajon örülnek-e annak, hogy áttesszük ezt a Jussit reform körébe, hanem arról is, hogy abban megfelelő garanciára törekednek-e, amely aztán végül a fogyasztók védelmét biztosítja. Még egyszer köszönöm a jó együttműködést. És Remélem, hogy dűlőre jutunk, és megoldjuk a nyitváló kérdéseket. A Permans javasolt biztosítói megoldással mélységében kell egy mélyre ható vitában foglalkoznunk az árnyék előadók meg a többi érdekelt képviselő körében. Köszönöm, Jörgen. Thanks, but I don't have to add anything more. Köszönöm, nincs kiegészíteni Uh, Jean-Paul. Merci, Madame Président. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két észrevételem lenne. Az első azt hiszem, hogy a biztosítások kérdése mindenképpen megéri, hogy megvizsgáljuk, és nem csak anekdóta szinten, hanem szerintem ez mindenképpen egy érdekes, lehetséges megoldás. Hogy Beref asszony elmondta, ezek a pénzek benne maradnának a gazdaságban, és nem kerülnének semlegesítésre, nem biztos, hogy drágább, és ami pedig az átrázható értékpapír befektetéseket illeti, ez nem feltétlenül egy rossz fontos dolog, és az európaiak szinten az, hogy egy vagy két hónapot csúszunk ezzel, az nem egy olyan nagyon felforgató probléma, mert hát úgyis 2018-ra van a vége tervezve ennek az egész rendszernek, abba egy vagy két hónap ide vagy oda szerintem nem egy olyan, és célszerű lenne egy ilyen koherenciát létrehozni az európai szabályozásba, és nem pedig azt mondani, hogy majd egy néhány hónap múlva meg kell nézni, és akkor eljön a néhány hónap, akkor meg azt mondjuk, hogy ó, hát ezt már előbb meg kellett volna csinálni. Tehát egy kis koherencia érdekében néhány hónap csúszás az szerintem a mi vit, ö, életritmusunk mellett nem nagyon nagy probléma. Én szeretném, hogyha gyorsabban mennének a dolgok, de a realitásokhoz alkalmazkodom. Tehát azt mondom, hogy ezt komolyan tanulmányozni kellene, és figyelembe kellene venni. Köszönöm szépen, Astrid. Köszönöm szépen, elnök asszony. Anélkül, hogy a részletekbe mennék, azért szeretném, felidézni fő vonalaiban azokat a módosítókat, amiket én benyújtottam e jelentés kapcsán, és e, már volt erről alkalmam beszélni, mert én azt gondolom, hogy ezek nem elhanyagolhatóak. A ö, e, ex ante alapnak a hozzájárlása 0,5% az 1%, ez lehet, hogy brutálisnak tűnik, de mégiscsak megfelel egy szükségességnek. Ne feledjük el, hogy ebbe az irányelvel nagyon ritka ügyekről és elszigetelt ügyekről beszélünk. Természetesen elő kell irányozni a garancia alapokat, az tudván, hogy kifizetések csak nagyon szélsőséges esetekben történnek ezekből, és ilyen esetekben egy ilyen járulék befizetés 0,5% nem reális ezt mindenképpen meg kell nagyon fontolni, és lefelé kell ezt a számot vinni. Az, hogy nem veszük figyelembe az, általán, az átrázható értékpapír befektetési társaságokat, ahogy ezt javasolja a e, raport, a jelentéstevő, e, teljesen egyetértek vele. az, hogy nagyon jól lát, mondta, hogy nem tudok egyetérteni vele ezen a térleten. A Jusic 5-ös irányelv hamarosan napirendre kerül, és a betét gyűjtő bankoknak a helyzetét is ismételten tisztázni kell. Nem könnyű ez a feladat, de elengedhetetlen mielőtt bármiféle alapokat tennénk ebbe az irányelvbe az a feladat, amit most végzünk, semmi csak hasznos lehet, és csak akkor lehet teljes mértékben hasznos, hogyha mindenkinek tisztázzuk a felelősségét is, a párhuzamosságok, a pontatlanságok mindenféleképpen kerülendők. Berez asszony is nagyon jól elmondta, de Gozesz úr is, nagyon sürgős, hogy várjunk másfelől pedig a kompenzációs szintek, amire jogosultak lennének a befektetők, szerintem nagyon fontosak. Kell-e harmonizálni teljes mértékben az Európai Unióban? Szerintem nem. Egy minimális küszöbnek a meghatározása szerintem bölcsebb dolog. Én 50 ezret javasoltam, a kollégáim, akik 30 ezer mellett vannak. Szerintem erről tárgyalni kell. És végezetül egy utolsó észrevétel az átmeneti időszakkal kapcsolatban. Világos, hogy az ex ante alapoknak a létrehozása és a feltöltése nem lesz könnyű és gyors. Az is világos számomra, hogy az átmeneti időszaknak a, a tartalma az attól függ, hogy milyen követelményeket állítunk európai szinten minél nehezebb, minél ö, nagyobb terhet jelentőek lesznek ezek, annál nagyobb, több idő kell a, a pénzügyi szférának. Ha könnyű rendszert hozunk létre, akkor ö, sokkal gyorsabban kérhetjük az alkalmazását és a hatályba léptetését. Ezt is világosan kell látni szeretném megemlíteni, ahogy Gozesz úr is mondta, hogy éljen a logika és a koherencia ezen a területen is. Köszönöm. Muito. Fejó úr, aki az képviselő a szó. Köszönöm szépen. Elnök asszony, először is gratulálok a jelentéstevőnek meg az árnyék előadóknak eh, azért a munkáért, amit itt van előttünk. Három-négy gondotot szeretnék felvetni. Konkrét ügyekben. Először is már esett erről szó, mármint a biztosítási jellegű rendszerről. Ezzel kapcsolatban mérlegelnünk kell azt a kérdést is, vajon ez a biztosítói rendszer alternatívát nyújthat-e a jelenlegi befektető kompenzációs rendszerrel szemben. Mert hogy jelen pillanatban nem látszik bizonyosnak az, hogy a biztosítók egyáltalán hajlandóak-e felvállalni ilyen jellegű felelősséget, ilyen feladatot, és az is logikusnak látszik, hogy a befektetők teljes biztosítása és teljes kártalanítási garanciája nem bízható teljes mértékben a piac működésére. Ez, is könnyen belátható. Másodszorban a, a fedezettség mértékeit és szintjeit úgy tűnik Európában az egyes vállalatoknál tapasztalt csődök alapján bebizonyosodott, hogy ezek a fedezettségi szintek elég jól működtek Európában. Az, ha, ha növeljük ezt a szintet, ahogy a Hökmark Kamal javaslat előrányozná, szerintem az nem szükséges, jelenleg a fedezettség elégséges, nem kell ezt növelnünk. Az ex ante finanszírozási szintekkel kapcsolatban pedig a bizottság szerintem túl messzire megy javaslatában. Úgy vélem, mindig figyelemmel kell legyünk arra, amit Luling asszony is mondott, tehát ez a 0,1%-os ex-antifinanszírozási szintekre, vagy arra lehetőségre, mely megengedné a tagállamoknak, hogy saját szinteket, finanszírozási szinteket határozzanak meg, figyelembe véve a hazai ügyletekre. Az elátmeneti időszakot illetően létfontosságúnak tartom azt, hogy hosszabb legyen ez azon államok esetében, melyek rendszerei jelenleg ex post rendszerben kapnak finanszírozást. A legjobb megoldás az volna talán, ha a tíz éves átmeneti időszakot fenntartanánk, nem módosítanánk azt. Ami pedig a hatályt illeti, Berezasszonyal értek egyet, abban, hogy ahogy Berez asszony javasolta, azon pénzügyi eszközökből származó veszteségekre kéne szorítkozzanak, amelyeket Európai Uniós tagállamok bocsátottak ki. Végül pedig hagyd tegyem hozzá azt is, hogy szívesen tárgyalok tovább az érintett képviselőkkel ezen pontok bármelyikében. Um. Köszönöm szépen, és akkor most visszaadnám a szót a jelentéstevőnek, illetve a bizottság véleményét meghallgassuk először. Nos, akkor a bizottságnak adom meg a szót. Maria, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid lesz a hozzászólásom. Szeretnék rámutatni öt területre. Az első a hatáskör. A bizottság részéről nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy széles körül legyen a hatáskör. A Jusit 5 javaslatot elfogadjuk, tovább visszük, azonban a befektetők kártalanításának eltolására nincs ok, elhalasztására nincs ok. hiszen az ezzel kapcsolatos kérdéseket még később fogjuk vizsgálni. Ami a ex ante finanszírozási szintet illeti, a bizottság olyan statisztikára építette a véleményét, amely nem volt átfogó, ez igaz, nem volt teljes körű, ezért elképzelhető, hogy felül kell vizsgálni ezt a finanszírozási szintet. Egy harmonizált rendszert, egy struktúrát hozunk létre, megfelelően finanszírozott beruházói kártányzási rendszert szeretnénk létrehozni. Ez pedig azt jelenti, hogy megfelelő tartalommal kell feltölteni ezt a struktúrát. Tehát nem szabad túl nagy csökkentést eszközölni. Ami a biztosítási rendszert illeti, ahogyan elhangzott, úgy gondoljuk, hogy teljes változás fog bekövetkezni a kártáltási rendszerben. Februárban egy munkadokumentum született, a bizottságban, ezt átadtuk a jelentéstevőnek, illetve a tanácsnak is. A jelentéstevő ezt beépítette az anyagába, megpróbálta elkerülni azt, hogy ezek a rendszerek hatalmas forrásokat kapjanak, és ez kikerüljön a piacról. Ezért úgy gondoljuk, hogy bizonyos biztosítási elemet be lehet vezetni ebbe a rendszerbe, azonban egy teljes váltás további elemzést követelne. Ahogyan a jelentéstevő is megemlítette, esetleg hatástanulmányra lenne szükség, de ezt a bizottság jelenleg nem tudja elvégezni, hiszen nem született erre vonatkozó javaslat. Ami a befektetők biztosítását illeti, ebben a tekintetben önök is tudják, hogy a MIFID felülvizsgálatát javasolja majd a bizottság a nyár előtt. Ezért úgy gondoljuk, hogy a jelenleg professzionális beruházók listáján levő befektetőkkel egy részét esetleg ki kell venni ebből a listából. A jelenlegi javaslatban a bizottság megpróbálja a MIFID-del egyensúlyba hozni ezt a listát. ezért horizontális formában kell elvégezni ezt a feladatot, tehát a MIFID keretében. És végül az utolsó gondolat, a rossz tanács vonatkozó biztosítás kérdése. Nos, egyetlen egy olyan tagállam van, aki biztosítást nyújt ezen a területen, a pénzügyi piacok struktúrájából kifolyólag, a bizottság javaslata lehetővé teszi azt, hogy ez a mechanizmus életben maradjon. Úgy gondoljuk azonban, hogy bár különböző eltérőek a piacok a különböző tagállamokban, ez további költséget vonhat maga után, amely esetleg nem Európai Uniós szintű. Köszönöm. Yeah, thank you. Okay. Uh, thank you very much. Yeah. Köszönöm szépen. Csak egyszerűen muszáj hozzászólnom. Fontosabb, hogy legyen egy olyan mechanizmus, amelyik nem költséges, mint az, hogy jól megvédjük a befektetőket például a rossz tanácsokkal esetén. Olyan emberek, akik mondjuk rossz terméket vásárolnak, ez egy olyan logika, amit nem tudok elfogadni. Ole. Köszönöm szépen kedves kollégák. Úgy gondolom, hogy vannak itt olyan kérdések, amikkel mindenképpen foglalkoznunk kell, és tisztázni kell a válaszokat. elfként semmi bajom nincsen azzal, hogy a jusszitokat, tehát az általános értékpapír, átruházható értékpapír forgalmazó cégeket is belevegyük ebbe tudom, hogy legalábbis, bár tudom, hogy ez talán nem releváns egyesek számára, nincs egyetlen egy olyan ország sem, amelyik ezt igazán szeretné. Egyetlen egy olyan ország sincs. És lehet, hogy ez jobb lenne, tehát ezt jobb lenne a USITS 5-ban, 5-ösben megoldani. De az én fő érvem, és amiért én ettől húzódozom, az egyetlen egy számadat, amit kaptam, hogy 27 milliárd euróba kerülne ez. Számomra ez egy óriási összeg, ez rengeteg pénz. Természetesen a bizottság azt mondja, hogy ez nem releváns, ezt a rosszak foglalkoznak ezzel, rosszak, de hát jó. De hát ez egy, az, az ágazatban történtek ezek a dolgok. Jó, ez részben vicc volt, és azt is tudom, hogy a bizottság és maga a biztos is nagyon szeretném megoldani ezt a, ezt a problémát. Találkoztam vele, és ezért tudom. Természetesen megvannak a saját nagyon jó indokai. Mindenképpen azt szeretné, hogyha mi támogatnánk ebben. De ő és a bizottságnak szerintem valami jó válaszsal kell előállnia a költségekre vonatkozóan. Mert ahogy már e- többször elmondtam ebben a szakbizottságban, én nem hiszem, hogy e, ha új jogszabályokat hozunk, új javaslatokat, és ugyanakkor nem tudjuk, hogy hogyan fog ez működni, milyen hatása lesz a piacra. És a biztos most azt mondja nekem, hogy a bizottság megpróbál valamilyen ö, ö, nagy, hazumozott tanulmányt végezni a javaslatokról, hogy ez hogyan, fogja kiha, hogyan fog kihatni az egész rendszer finanszírozására, illetve az egész pénzügyi ágazatra. És hogyha ez elvégezhető, mielőtt erről szavazunk, az részemre nem probléma. Természetesen annak csak örülünk. A biztosítási rendszer, vagy a biztosítási megoldás. Rendben, szerintem ezt megvizsgálhatjuk, de el kell fogadni, azt mondjam, fogadja, hogy így nem lehet azt mondani, hogy egy teljesen új ötletet, rendszert hozunk létre azzal, hogy azt mondjuk, ez így kell végezni. Ez semmiképpen sem megoldás és bírálatot is kaphatunk érte, hogy nem teszünk meg mindent annak érdekében, hogy létrehozzuk a jogszabályt, és azt mindenki értheti, hogy, hogy a megoldhatót kell keresni. Tehát rendkívül nehéz lenne egy teljesen új megoldásra átállni. Ehhez még több tanulmányra lenne szükség, hogy ez egy ilyen rendszer hogyan tudna működni ami pedig a rossz tanácsokat illeti. Nem vagyok meggyőződve. Én úgy gondolom, hogy bár probléma van ezen a területen, mert a befektetők, én magam is például bizonyos mértékig felelősek vagyunk és nem hiszem, hogy ezt bele kellene venni ebbe az irányelve. Beresz asszony, ön úgy gondolja, hogy a brit rendszert kellene Európában bevezetnünk? Én ezzel kapcsolatban nagyon óvatos, hezitáló lennék. Azok a különböző javaslatok, amiket ön mondott, azok szerintem a MIFID-be benne vannak, de jó, majd meglátjuk. Azt hiszem, hogy Szalva úrnak a hozzászólására is reagáltam. Berez asszony, Kamál úr, hogyha én lennék a referens, de nem vagyok, akkor nem, illetve ha én lennék a bíró, akkor nem sárga lapot, hanem piros lapot kapna tőlem, és nem azért, mert szocialista. Talán ezt föl kellene vetni, mert itt nem sértésről van szó. Ez is csak vita volt vagy, vagy vicc volt, bocsánat, ez is csak egy vicca volt. Az átláthatóság szerintem nagyon jó, több adattal rendelkezni, ez is nagyon jó, ahogy ön említette. A biztosítási rendszer megvizsgálása mindenképpen hasznos, de több, sokkal többet kellene tudnunk erről. Svennek azt mondhatom még, hogy a lobbizás. Ezt mondta, hogy lobbizás, ez rossz. Jó, nem, jó, mert valahogy úgy használta, mint hogyha ebből az jött ki, hogy ez nagyon rossz lenne. Én már több kormánynak lobbiztam, és sok mindenért ez Gauzes úr is mondta, hogy ha jó javaslatok vannak, akkor miért ne fogadnánk el őket, miért ne állnánk elő ezekkel? Mindig csak itt ülünk, én mint szakértők, akik mindenben szakértők, én ezt én nem hiszem, hogy ettől jobb ö, jogszabályok születnének Európának. Klute úr, ön egyetértett, ez jó. Reméltem, hogy Kamal úrral nem fog egyetérteni, de hát Gauzes úr, a két dologról már beszéltünk. És Luling asszony, támogatom egyébként a teljes harmonizációt. Szerintem az a megoldás, abba az irányba kell mennünk. Különösen az ilyen típusú fogyasztóvédelem esetében. Meggyőződésem, hogy Félz úr által mondottakról is már volt szó. Szerintem említettem azt is korábban. és a bizottságnak köszönöm a hozzászólását, bizonyos dolgokat tisztázott. Hagy fejezem be azzal, hogy már így is vannak kompromisszumos módosító indítványaink, ezeket önök meg fogják kapni, és ezeket tanulmányozhatják. A célunk, illetve az én célom az az, hogy lehetőleg mindenkit bevonjunk ebbe, és mindenki támogasson, de és a jusszitok, vagy az átruházható értékpapír kéréseit nagyon nehéz lenne ebbe belevenni. És miért ragaszkodom én a 100 ezer e, e, euróhoz? Azért, mert szerintem nem lenne szabad csökkenteni a védelmét az állampolgároknak. De ez is megint tanácsi szintű döntés, de mindenképpen úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. A Jusitokról pedig már szóltam, de végül, kedves barátaim, majd lesz egy nagyon jó javaslatunk, és egy félig meddig liberális javaslat lesz. Elnök, köszönöm szépen. Egy kicsit túlfutottunk az idővel, de ez a téma ezt elfogadhatóvá teszi nem vagyok biztos abban, hogy a webstreamen értik azokat a vicceket, amiket itt elhangoztak a teremben. A szavazás elvileg legalábbis április 30-án lesz, és júniusban a plenárison, legalábbis így néz ki jelenlegi ütemezés. Köszönöm szépen, és akkor most rátérhetünk az utolsó rendi pontunkra, ami a gazdasági irányítási csomag, Tudom, hogy a jelentés készítők tartottak egymással egy kis megbeszélést. Ez az első alkalom, hogy a módosító indítványokat megvizsgálhatjuk, és tudom, hogy késő vannak, nagyon sokan nyújtottak be módosítókat. Szeretném, hogyha mindenki szóhoz jutna, ezért kérem a jelentés készítőt, hogy minél rövidebben beszéljen, és ne egyenként pedig az öt percet senki se haladja meg. Akkor először Korin. Yes, thank you very much. Köszönöm szépen. Kérlek, 5 perc múlva csak vedd el a mikrofonom, hiszen 559 módosító javaslat született, nagyon sok kolléga módosítót nyújtott be, és természetesen mindenkinek szeretnék válaszolni. Először azonban hadd mondjam el, hogy nagyra értékelem a kollégákkal való együttműködést, és az árnyék jelentéstevőkkel, jelentéstevőkkel való együttműködést, és másokkal is. Hogyha kérdéseik vannak a módosítók kapcsán, kérem, keresenek meg, hiszen nagyon fontos számomra, hogy az üléstermen kívül is folytathassuk a beszélgetéseket. Igazából egyensúlyozási feladat áll előttünk, megpróbálunk támogatást szerezni a csomag számára itt a parlamentben, ami engem illet, elkötelezett vagyok emellett. És pozitív a benyomásom, azt hiszem, hogy ezt meg is tudjuk valósítani. Lehet, hogy nehezebb lesz, mint az ellenőrzési csomagban, hiszen itt a kérdés nem csak egy erősebb európai koordináció, nem csak az Európai Bizottság határozottabb, erősebb szerepe, hanem a különböző politikai frakciók közötti vita, különböző hátterek, különböző hangsúlyok érvényesítése végig a six-pack javaslatában. Ami az én részemet illeti, a stabilitás és növekedési paktum tekintetében szintén egyensúlyozásról van szó, hiszen vannak olyan módosítók, amelyek nagyobb rugalmasságot szeretnének biztosítani. A 3% és 60%-os hitelkritérium, adóságkritérium megtartásával, illetve a 3%-on túlmutató beruházási célkitűzésre. Aztán vannak olyan módosító javaslatok, amelyek korlátoznák a jelenlegi mozgásteret, és határozottabb, erősebb, számszerűsített szabályokat követelnek. A kompromisszum keretében a fiskális fenntarthatóságra szeretnék összpontosítani, mint a növekedés előfeltételére, és megfelelő játékteret kívánunk biztosítani a struktúrális reformok számára, amelyeknek hosszú távú hatása lenne egy megfelelő költségvetési fejleményre, hiszen így a növekedés és foglalkoztatási EU-s célkitűzéseket meg tudjuk valósítani. Ami a legfontosabb témákat illeti, a prudens fiskális politika. Nos, ezen a területen egy semlegesebb megfogalmazást vezettem be, egy középtávú költségvetési célkitűzések területén. A strukturális út vettem referencia alapként, és jó pár módosító javaslatot bevettem a szövegbe, amely a ciklikussággal foglalkozik, és itt a struktúrális egyensúlyt neveztük meg referencia alapként. A középtávú költségvetési célkitűzések esetében szeretnék rámutatni Udo Bulman és mások által benyújtott módosítójavaslatra, amely egy beruházási célkitűzést határoz meg. Nos, ezen, ebben a kérdésben nagy a nehézség, hiszen ezt az aranyszabály bevezetéseként értelmezem. Beszéltünk erről akkor, amikor a Maastrichti szerződést elfogadtuk, akkor elutasítottuk ezt a lehetőséget. Ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak további beruházási célkitűzést teszünk lehetővé, amely meghaladja a 3%-ot. Hogyha ezt tesszük, akkor a pénzügyi piacokba vetett bizalmat is veszélybe sodorjuk. Az Európai Központi Bank elnöke Etrisé úr és egyértelműen fogalmazott veszélyesnek nevezte ezt. Azonban Megpróbáljuk elérni azt, hogy az EU 2020-as stratégia megvalósuljon, nem csak a versenyképesség növelése területén, hanem a szociális kohézió és a szociális befogadás területén is a foglalkoztatás növelése fontos számunkra a tagállamokban ezzel is foglalkoznunk kell. Az irányelvben van egy idéglenes deviáció ezen a területen, és igazából ezt szeretném tisztázni, ezt szeretném kibontani, így a módosító javaslatokat bevenni a főszövegbe. Nos, már le is járt az öt percem. Aztán ott vannak a nemzeti reformtervek a szemeszter keretében, Ezeket határozottabban érvényesíteni szeretném a javaslatban, hiszen így egy átfogóbb megoldás, megközelítést lehet kialakítani. Aztán ott van a fordított többségi szavazat. A módosító javaslatok ugyanabba az irányba mutatnak, és vannak kollégák, akik a kiadásokra tennének nagyobb hangsúlyt. Itt azt a megfogalmazást alkalmaztam, hogy pozitív költségvetési reformokra van szükség, nem pedig költségvetés csökkentésekre. Sajnos nincs lehetőségem arra, hogy kibontsam a véleményem elnök. Lehet, hogy majd később. Most azonban be kell tartanunk az ütemtervet. Diego -ja szó. Köszönöm, elnök úr. Elnök asszony. Az én jelentésemben mely megtárgya az a korrekciós eljárás, amely stabilitási paktum ügyében több mint 300 módosítót érkezett erre vonatkozóan. A vonatkozó cikkek amelyeket illetően legalább 15 kompromisszumos módosítót igyekszem összeállítani ezekből, és persze a preambulumra vonatkozóan is lesz jó néhány ilyen. Ám van öt olyan pont, melyek a legkényesebb, és a legnehezebb ügyek is. Ezeket említeném először. Először is az adósság csökkentés üteme, ütemezése, illetve annak a mértéke, adósság csökkentésének mértéke. Eléggé széttartó javaslatok születtek ezzel kapcsolatban. Az ALDE frakció például, vagy abban ülő kollégák, nem 20 hanem egy, nem így 20 hanem egy tizedes mértéket irányoznának elő, és nem 13 év, hanem két év alatt. Aztán már sosabban a szocialista frakcióban vannak olyan képviselőtársaim, akik 20 éves időszakban, 20 időszakot szeretnének 13 évvel szemben. A szabályok alól kivétel körében is, amikor az közberuházásokra menne az adott forrás, vagy sem, Na most én egy átlag, a csökkentés egy átlagának meghatározására törekedtem. Ez tehát az egyik olyan téma, ahol igyekszem majd kompromisszumot kialakítani, de az is lehet, hogy egy demokratikus módon szavazással kell dűlőre jutnunk majd ebben az ügyben. Másodszorban ott van a százalékos arány az egyes kivételeket képező termékekre vonatkozóan. Itt is vannak 0,03%-ra vonatkozó alacsony szintre törekvő javaslatok, csak úgy, mint a másik végletbe csúszó elgondolások, melyek 0,4%-ban húznák meg ezt a határt és akár egy százalékig is felszaladhatna ez kivételes körülmények között ezek javaslatok szerint. Aztán van még egy kérdés, az a, a, hiánycsökkentés éves összege tárgyában a túlzott hiány eljárás hatája alatt a bizottság egy 0,5%-os minimumot határozna meg, ám képviselőtársaim alternatívákat is felvetettek, egy os csökkentés meghatározva, de volt olyan is, hogy 0,2%-ban határozná meg ezt a mértéket. Ezek tehát számadatbeli eltérések, illetve véleménykülönbségek, és azért jelentenek komoly problémát, mert sokszor elég önkényesen kerültek kialakításra, úgy tűnik. Nem látható hogy milyen folyamat vagy milyen kalkuláció eredményeképpen jöttek létre, így aztán nehéz kompromisszumokban közelebb hozni őket. Aztán van még egy komoly ütközéseket és széle, szélesen széttartó véleményeket mutató téma, azon érvényes vagy releváns tényezők figyelembevétele tekintetében, amelyek alapján a bizottság túlzott hiányajárást indíthat. Mármint, hogy milyen tényezők legyenek ezek, ebben tartanak szét a vélemények, illetve abban, hogy milyen kivételek volnának meghatározóak, például a, a közberuházások mennyiben is élveznének kivételt e körből. Komoly viták indultak e téren, és a közösségi módszertan alkalmazását is érintették. Ezek két pontot hoznék fel. Ezzel kapcsolatban egyrészt mint jelentős tevő egyetértek azzal a pozitív módszertan, ami szerint a 2020-as stratégiát, meg a versenyképességi csomagot egyfajta mainstreaming tárgyában meg kell jelenítenünk minden szakpolitikában. És kérdés itt az, hogy a szeptemberi javaslatokhoz ragaszkodjunk, vagy még nagyobb törőbbek legyünk, és a csomagba belevegyünk olyan elemeket is, melyekről az állampolgárok beszélnek. Ezekről majd a később tudunk szót ejteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, angolul fogok beszélni, és így talán gyorsabb lesz. Szeretnék én is öt témával foglalkozni. Úgy gondolom, hogy makroökonomiai egyensúly hiányok vonatkozásában az első téma az, hogy mindenképpen tisztázni kell, hogy mit értünk egyensúly alatt, és ezzel kapcsolatban szeretnék egy kompromisszumot elérni, ami közelítené azt, amit különböző kollégák eh, tekintetben mondtak, mert szerintem alapvetően igazuk van a második témám az a makroökonomiai egyensúly hiány és a mutatók kérdése. Vannak kollégák, akik semmit sem akartak ezekről a kérdésekről szólni, de fokozatosan azt tapasztaljuk, hogy vannak változók, amelyeket bele kellene venni, vagy legalábbis bele lehetne venni ezekbe a mutatókba, és kormányközi megállapodásokba lehetne ezekkel foglalkozni, illetve be az úgynevezett versenyképességi paktumba, vagy az Euró, Európaktumba. Akik sokan kérik, hogy ezeket az elemeket közösségi módszerrel és jogalapra támaszkodva emeljük be. Úgy értettem Trise úrt által elmondottakból és a bizottság válaszaiból is, hogy ennek lenne értelme. Tehát értelme lenne annak, hogy valóban dolgozzunk ezeken a témákon a saját csomagunkon belül. Ezért remélem, hogy elérjük a konszenzust, és más elvekkel együtt behoz, be tudhatunk, behozhatunk olyan elemeket, amik egy kicsit kibővítenék, és jobban érthetnénk a különböző országoknak a helyzetét. A harmadik felvetésem az a tanúsítványt kiadóra vonatkozik. Biztosnak kell lenni abban, abban, hogy kellő egyensúlyt hozunk létre azon kollégák között, akik egy olyan javaslatot tettek, hogy nagyon sok mutatót vegyünk be különböző elemekre vonatkozóan, és a másik oldalon pedig, hogy legyen valaki, aki megfelelő tanúsítványt ad ki. Annélkül, hogy ez túl ö, sok munkát jelentene. Tehát 10-12 mutató elegendő ahhoz, hogy ne távú nominális kérdésekkel kelljen foglalkoznunk. Tehát én a kompromisszumokon dolgozom, amelyek remélem segítenek a különböző megfelelő mutatók egységét kialakítani úgy, hogy ezek rugalmasak legyenek, átfogóak, és ugyanakkor kellően széles körűek ahhoz, hogy a reálgazdaságot, a foglalkoztatási szempontokat, versenyképességi elemeket is magukba foglalják, és megerősítsék az érthetőségét, a különböző, a különböző országok helyzetének megértését is segítsék. A negyedik terület az a ö, mutatók kérdése, illetve a mérés azt tudnunk kell, hogy mindenképpen úgy kell ezt elképzelni, hogy egy olyan mutató együttes, ami csak mélyebb elemzést igényel a bizottság részéről, egy országba adott esetben ellátogatnak, akkor azzal a konkrét országgal kell, hogy meg tudják vitatni, hogy milyen szabályozók vannak, hogyan néz ki a csomag, milyen változásokat kell adott esetben végrehajtani. Ez, a, eh, ez nem egy automatikus eljárás lenne, eh, és egy előre rögzített recept, hanem nagyon szorosan összefügg azzal a leírással vagy ismertetéssel, amit a bizottság adott. Szerintem ez nagyon fontos. A bizottság úgy írja le ezt az új mutató együttest, és ennek az új dimenzióját, ami makroökonomiai egyensúly hiányokkal foglalkozik, ami nagyon érzékeny és nagyon részletes. E- elemzéseket tesz lehetővé, aminek sokkal nehezebb elvégezni, viszont gyümölcsözőbb, mint az, hogyha a különböző nominális mutatókat vizsgáljuk csak. A szimetria kérdésével is foglalkozni kell, bár különböző módon kell ezt értelmezni, akkor, amikor deficitje van egy országnak, vagy éppen szuficitje. És végezetül amellett lennék, hogy ne feledkezzünk meg ezeknek a kérdéseknek a komplexitásáról. Továbbá azt sem szabad elfelejteni, hogy valamennyien most tanuljuk, hogy hogyan kell ezeket értelmezni, és én mindenképpen azt védelmezném, hogy nagyon szigorú szankciókkal társuljon ez az egész. De legyenek szimbolikus büntetések helyett én a bizottság álláspontját támogatom. Nagyon szorosan együttműködtünk Kárlágunknal is, aki ez a szankciók kérdéseivel foglalkozik. Szerintem nem szabad egy ilyen nagyon nehéz kérdések esetén a bizottság számára is nehéz az, hogy erős határozott ajánlásokat tegyen a munkaerőpiacra vonatkozva, vagy a kutatás-fejlesztés területén. Nagyon óvatosan kell eljárnunk, nehogy túlmenjünk a józan határon, amikor automatikusan és nagyon nagy összegekkel bírságolunk. Ezt próbálom valahogy összehozni, hogy ez működő legyen, de nagyon óvatosan kell lenni a szankcionáló mechanizmussal kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. Köszönöm valamennyi kollégámnak, akik hozzájárultak ehhez a jelentéshez, és nagyon keményen dolgozom azon, hogy megfelelő kompromisszumok szülessenek a különböző kollégákkal. Köszönöm szépen, és akkor most Szilvinek adom át a szót. Köszönöm szépen, Sharon. Először is elnéz, köszönök én is minden kollégámnak, körülbelül 250 módosítom van nekem is, ez egy hatalmas kollektív munka azt is látnia kell mindenkinek, hogy az a kontextus, amiben dolgozunk, folyamatosan változik. Attól függően, hogy az Európai Tanácsnak, az Eurózónának és egyebeknek milyen üléseik vannak. Csak rövidesen. Az én ö, szövegrészem az a büntetőjoggal kapcsolatos, nem igazán vonzó. Ö, Itten azt kell mondani, hogy a közösségi módszer mindenképpen jó dolog, és a bizottság valami olyat javasol, ami eléggé kiegyensúlyozott, mert ahogy az előzöttem szóló kollégák is elmondták, vagy sokkal maximalistábbak, vagy sokkal korlátozóbb jellegűek a módosítók. Én azt mondanám, hogy maradjunk azon a vonalon, amit a bizottság javasolt. Voltak kreativitásra való törekvések is, és köszönöm Philip Lambernak, amit javasolt. Ez egy ilyen engedélyszerű dolog lenne. Ez nekem nagyon tetszik, vonzónak találom. Szerintem mindenképpen van választási lehetőségünk. A kérdés, hogy még nyár előtt el akarjuk ezt intézni, hogy a, biz- a tanács várja és kéri, mert ugye van egy csomag, ami letárgyalásra került. Szerintem ez nagyon nehézkes lenne, nehéz lenne. Úgy inkább azt kérném a bizottságtól, hogy egy kicsit mélyítse el ezt a kérdést, mert szerintem nincs kielégítő szankcionáló rendszer középtávon. Alap ö, szinten mozgunk, ö, kicsit rosszindulatú és csúnya ez a szankcionálási rendszerünk, de hogyha eljutnánk az objektíven egy szankciókhoz, akkor ez egy nagyon kezdetlekes rendszer valójában, és nem igazán találom vonzónak. Az eurókötvények tekintetében próbáltam újításokat találni, kompromisszumokig még nem jutottam el, mert a múlt héten volt egy olyan szeminárium, ahol az úgynevezett red bondok, vörös kötvények kérdését fejtegették, és úgy foglalhatjuk össze ezeknek a közgazdászoknak a véleményét, és egyébként köszönöm a titkárságnak is a munkát, amit szakértőkkel végeznek a kérdéskörben. Van egy bizonyos konvergencia a tekintetben, hogy a gazdaságilag hasznos és a az ERO szempontjából olyan eszközöket hozzunk létre, ami a piaci fegyelmet erősíti, ugyanakkor jobb likviditást is teremt, és ugyanakkor igyekszik megoldani a jogi akadályokat is. Tehát egy olyan dilemmában vagyunk, hogy más az, ami kívánatos lenne, és más az, ami lehetséges. Nagyon tiszteletben tartom a politikai vitákat is, amik eh, folynak ezeken a területeken. Ugyanakkor szeretném folytatni a munkát, és kérném az ECON bizottságot, hogy legalábbis addig, amíg az ECON elé kerül, eh, támogassanak. Nagyon fontos, hogy mindenki, és ez mindegyik szövegrészre vonatkozó, mindenki úgy viselkedjen itt, mint Európai Uniós képviselő. Hallgassa meg a saját választóit, de vegye figyelembe másoknak a korlátait is. Nagyon fontos lenne ezt az észak-déli törésvonalat valahogy áthidalni, ami jelenleg mutatkozik Európában. Tehát én azt szeretném, hogyha valamit javasolnánk, esetleg a bizottságot meg kéne kérdezni, megkérni, hogy kicsit még mélyítse ezt. Tegnap elmondtam Trissi úrnak, hogy ne mondjunk le valamiről azért, mert azt mondják, hogy ez nem lehetséges. Hogyha azok annak idején azt mondták volna, hogy ha nincs egy állam, akkor nem lehet egységes pénz, nem lehet erről, akkor nem lenne erőnk sem. Tehát az, hogy mi a lehetséges és mi a kívánatos, a kettő közötti árkot át kell hidalni. Tudatában vagyok a különböző nehézségeknek, sőt saját hazámban sem mindenki támogatja az elképzeléseket, de mégiscsak középtávú elemeket is be kellene építeni ebbe a csomagba. Még egyszer mondom, hogy hozzájárulunk a munkához, és köszönöm a titkárság munkáját, illetve a kollégák munkáját. Nagyon jó légkörben dolgozunk, miközben objektívan rendkívül nehéz ez a feladat. Thank you very much. Under five minutes. Köszönöm. Öt perc szorítkozott bizonyal azért, mert a mennyei fényben tündökölöm az ablakon keresztül. Érkezik ez a fény. Haglund úr a szó én is igyekszem öt percre beszorítani, mondandó vagyok. Vannak olyan módosítók, amelyeknek nagyon örülök, sőt, majdnem mindig nagyon konstruktívnak tekinthető. És a makrogazdasági felügyeletre vonatkozó mechanizmust nagyban javítja majd, amelyel Ferreira asszony együtt törekszünk. Az első téma, amelyel foglalkoznék, a büntetések ügye, a büntetések eh, szintje és a vonatkozó dönt, rájuk vonatkozó döntések nagyon sokakat foglalkoztatnak nyilvánvalóan. Ez persze érthető, ám nem feltétlenül kívánatos, hogy egy ilyen aki valaki 0,4-et mond, a másik 0,3-at, a másik kettő között. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez a legokosabb módja a megfelelő szint kialakításának a bizottsággal nagyon a konstruktív megbeszélés folyt, elemezve azt, hogy milyen módon, milyen módszertan mentén lehet meghatározni ezt a szintet elkörülve, hogy ilyen kupec alapon ö, jöjjön létre egy, egy, egy szint, sokkal inkább észszerű volna objektíven tárgyalni erről. Aztán annak az alapját meghatározni, hogyan és miért róható kibüntetés, Nagyon ugye minősített többségi döntés, szavazást tárgya ez, és ennek megvannak a maga jogi kiadásai. A tanács nem nagyon örül az egész gondolatmenetnek, és egyes képviselők azt, még azt is javasolták, hogy a bizottság döntsön a büntetés kirovásáról, megkerülve a tanácsot. Kemény gondolat ez, de mindenképpen érdekes. Aztán még egy dolog, amely széles körű támogatást kapott a, a módosítókban, hogy hogyan alokáljuk a büntetéseket, hogy a országot megbüntetnek, hogyan alokálják a be, származó bevételeket. Eleve nehéz megbüntetni egy országot, ugye ez is tény. Eléggé széles körű egyetértés van, hogy az ISSF-ben, és aztán az, az állandó stabilitási alapban kellene elhelyezni ezeket az eszközöket, és az Európai Befektetési Bankot is kijelölte az egyik módosító erre, de szerintem egyedül áll ebben. Az új, e- az ECOFIN-ban megtárgyalt, tegnap megtárgyalt mechanizmus is egy megoldást hozna, azonban ez a közösséget nem kapcsolná eléggé nagy mértékben be ebbe a megoldásba. Aztán még egy ügy, az alapok, vagy az adatok manipulációjáért kirót büntetés volna, egyes tagállamok kapcsán ennek a gyanúja felmerült. Megetősen kemény büntetést irányozna elő a legtöbb képviselő, vagy a legtöbb vélemény a hamis adatokat, vagy nem megfelelő adatokat szolgáltató államok ellen. Azonban megint csak kérdés, hogyan lehet meghatározni azt, hogy mi számít manipulációnak, és miképpen lehet objektíven meghatározni, hogy manipulált, szándékosan manipulált adatokra van szó egy ország adatszolgáltatásában. További kérdések, melyek felmerültek, és melyek említésre érdemesek ez, ez szinten, e helyt, az a kérdés, hogy mi tekintető kivételes gazdasági körülményeknek. Itt is ütköző vélemények vannak némileg, és a, a nemzeti vállalások, illetve az Európai Parlament szerepe miképpen, miképpen hasznos bevonni az Európai Parlamentet a folyamatba az átláthatóság érdekében is, meg a döntéshozatalban is fontos szerep hárul ránk, és aztán azt is garantálnunk kell, hogy koherens módon működünk, hiszen a jogalkotási szövegem első fele szervesen függ a második résztől, a jelentés készítése vonatkozó résztől, és az egész jogalkotás során e párhuzamot biztosítani kell, ezért kell konstruktív módon együttműködnünk. Röviden tehát itt tartunk, bizonyos vagyok abban, hogy széles körű támogatást tudunk kialakítani, vagy valaki vagy elutasítja, vagy elfogadja kompromisszum a kettő között nehezen található, de szerintem széleskörű konszenzus alakítható ki ezen szöveg mögött. Köszönöm szépen, és végül Viki a szó. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a kollégáknak, hogy a 200-as lécet nem verték le, kevesebb módosító született. Nagyon érdekesek ezek, megbeszéltük őket az árnyékjelentéstevővel is. Nézzük. Először is az elszámolási szabályokkal a számviteli szabályokkal illetve a cash alapú számvitelre vonatkoznak ezek a módosítók. Itt van egy havi megosztású alap, havi megosztású adatok beszerzése, ezt kéri a bizottság. Astrid, Astrid, nem tudom, elmentem már, Astrid, Luling asszony, hogyha meg tudnám magyarázni, hogy a 125-ös módosító javaslatában mire is utalt, az nagyon jó lenne. Ami az előrejelzést illeti, fölmerül a kérdés, hogy ki a felelős ezekért a forkasztokért, illetve mi a kapcsolat a tagállam előrejelzés és a bizottsági előrejelzés között. A bizottság természetesen megpróbál megpróbál olyan erőrejelzéseket kapni, amelyek valamennyire összhangban vannak a 27 tagállam között, hiszen egymástól függenek ezek a gazdaságok. Tehát jó lenne, hogyha a tagállamok le tudnának ülni és megpróbálnának megegyezni, mielőtt a bizottság javaslata megszületne. Nagyon fontos az, hogy auditálásra kerüljön sor az előjelezések kapcsán, és itt az eurozónát külön szabályok illetik, illetve nagyon sok módosító javaslat született, amely arra utalt, hogy egy független testületet szeretnének felállítani az előrejelzések és a fiskális szabályok ellenőrzésére, ami ezt a független fiskális tanács feltását illeti, ez ugye kimaradt a tanácsi szövegből. Jó pár olyan kolléga van, akik ezt kérték, azt kérték, hogy az eurozónában ez legyen kötelező érvényű bizonyára itt is megszülethet majd egy kompromisszum. Aztán konszenzus van abban, hogy nemzeti numerikus fiskális szabályokra van szükség, amely a stabilitás és növekedési paktumot kiegészítheti. Tehát nagyon sok hasznos megjegyzést kaptam ezen a területen. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy konszenzus van abban a tekintetben, hogy egy erős és működő irányelvre van szükség, amely alá támasztja a növekedési stabilitási paktumot, és amely meggyőződik arról, biztosítja azt, hogy megfelelő információt, adatokat gyűjtünk be, és ezt megfelelően használjuk föl. illetve független ellenőrzésre is sor kerül. Ez természetesen rendkívül fontos, hiszen hogyha erősebb a preventív oldal, akkor a kigazító, a korrektív oldala nem kell annyira foglalkozni, ugye ez lenne az alapelv. Szeretnék azonban rámutatni arra, hogy a fiskális keret irány elve nem a stabilitás és növekedési paktum, tehát a két dolgot külön kell venni. Nagyon sok módosító javaslat van, amely átfedné a Korin anyagára vonatkozó vitát, lefedni azt is, tehát itt átfedés van. A közkiadások minőségével foglalkoznak módosító javaslatok, de azt hiszem, hogy e, nem ebbe az irányelvbe kellene ezeket bevonni, hanem valamelyik más részébe a Sixpacknek, tehát ezt a, konkrétum, ezt a konkrét anyagot meg kell próbálni megőrizni tisztán, a saját témájával foglalkozzon, ne térjünk ki a közkiadások területén a különböző értékelésekre. Még egy kérdést kaptam a magyar kollégától, a 135-ös módosítóra vonatkozóan, de a magyar kolléga nincs itt, úgyhogy majd külön megbeszéljük ezt. Right, um, I've got a long speaking list. Rendben, hosszú a felszólalási lista. Azt azonban tudom, hogy Hübner asszonynak el kell menni, ő az egyik árnyék jelentéstevő, ezért Danuta először neked adna meg a szót, és aztán a többieknek. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon röviden csak két pontot vetnék fel. Az egyik a pontozó táblát illeti, a másik a szankciókra vonatkozik. Értem, hogy alapvetően a módosítók a scoreboard kapcsán két lehetőséget vetnek fel, vagy egy hosszú listát, indikátorlistát, választunk a szabályozásban rögzítettem, vagy a bizottság határozza meg az indikátor készletet, amely a delegált jogszabályok alapján valósul meg. Ha az utóbbi mellett döntünk, akkor az indikátorokat erre az eljárásra kell hagynunk, hogy ott határozzuk meg, és nem a magában a szabályozásban. Mind a kettő pedig együtt nem megy. Tehát a hosszú lista a szabályozásban és a delegált aktus, jogi aktus egymás mellett nem működik. A hosszú indikátorlista, amelyet a módosítókban benyújtottak, szerintem aggályra ad okot, mert az itt javasolt indikátorok szélesebb közpolitikai, gazdasági, társadalompolitikai célkitűzésekhez tartoznak a 120-as cikk, 121-es cikk alapján, míg mi egy olyan indikátorkészletet kell, hogy kialakítsunk, amely közvetlenül releváns a belső és külső egyensúlytalanságok megítélésében és, és feltárásában, valamint a, a túlzott hiányájárás vonatkozásában. Úgyhogy itt e, e második opció volna a reális, tehát a delegált aktus megoldása. Ami pedig a, a betart a, a, a jelenleg tervezett, a túlzott hiány esetén alkalmazott eljárásokat illetően két egymás közöttű irányelvet határozna meg a szabályozás, ám nem volna azon eszköz azonok az államokkal szemben, amelyek, amelyek nem teljesítenek az első határidőre. Szerintem az első határidő ilyen értelemben haszontalan vagy értelmetlen, ezért egy kamatozó letétet kellene megnyitni azon tagállamok befizetései számára, amelyek nem teljesítik az első határidőt, és aztán a második határidő megsértése esetén lépne be egy további szankció. Így módon a betartathatóság működőképesebb és, és érvényesíthetőbb volna, és ezáltal már az első határidő is ezt a fegyelmező funkcióját ellátná, és aztán a tagállam ö, nyilván mm, erőteljesebben gondolkozna azon az első határidő megsértése után, hogy a másodikat érdemes betartani. És ez, a, ez a depozit aztán a, a, a büntetésbe beszámolható, beszámítható volna adott esetben. Mindenképpen a hatékonyságát és eredményességét javítaná a rendszernek ez a megoldás. First before... Köszönöm. Mielőtt tovább folytatnánk a hozzászólók listáját, hadd mondjam el, hogy az AFKO-ban egyhangulag fogadták el azt a kompromisszum szöveget, amely a tanácssal és a tanács elnökségével a szerződés módosításában létrejött. A szavazás egyébként holnap lesz délután három órakor, szerdán tehát, kivételes időzítéssel. Tehát nem beszélek a dolog tartalmáról most, csak az a, abban a szakbizottságban megállapított utolsó verzióra van szó, ez pedig nem módosítja a plenáris határidejét. Most pedig hozzászólók listáját sorolom fel, igen, sokan kértek szót. Először az árnyék előadókat veszem számba, aztán a rendes tagokat, azok közül is a legkorábban jelentkezőket, mint Pervans és Gunár, bár ők csak az árnyék előadók után jönnek uh, Philippe Lamberts, uh, Mr. Karins, uh, Liam Wangok, uh, Jürgen Kloot, Edward Cicluna. Edward, you, you, you signalled, I think, Mr. Dorfman, then, then Gunnar and Pavanch and Ola Ludvigsen. So anybody else to catch the eye? Bárki más, akkor majd a spontán felszólalások körében. Még Astrid? Nekem van egy időpontom, hatkor kell találkozok valakivel de Vicky Fordnak írásban átadom majd mondandóma. Elnök, köszönöm. Igyekszünk valahogy kezelni a hozzászólásokat, hogy időben maradjunk. Udo. Köszönöm, Sharon. Két-három szor tárgyaltunk már. Itt egy politikai eredményre törekszünk, ám a következő mondandóm van. Trisei urat nagyra becsülöm a válságkezelési képességeért, amelyről tanúbizonyságot tett, ám amit mi szakbizottság javasolni szeretnénk, a, a kamatpolitika szempontjából, illetve piacpolitika szempontjából, azt szeretném elmondani, hogy az ő felelőssége ez, és épp fordítva van, mint ahogy sokan gondolnák. E folyamat során, amikor az európai választások során a választók elé állunk, és azt mondjuk, hogy a stabilitási növekedési paktum reformja abban állt, hogy Trissi urat a tanácsát követtük. Ez így nem fog menni. Volt Merkel, Fejó képviselőtársam, Gula és a többiek is el kell magyarázzák majd választóiknak, hogy mi volt az értelme a mi tevékenységünknek, és mit hozott mindez. Második gondolat, amikor elemezzük a jelenlegi helyzetet, akkor és itt nagyon tudatosan választom meg szavaimat, el, nem mindenek előtt, vagy kizárólag a tagállamokban létrejött felelőtlen adósságfelhalmozást ra kell koncentrálnunk, bár erre is, hanem látnunk kell, hogy rossz piaci szabályozás volt, nem egyensúlytalanság volt az eurózónában, amelyet folyamatos gazdasági gyakorlat hozott létre, és a társadalmi és gazdasági modernizációra való képtelenség, illetve készség hiánya vitt bennünket ebbe a helyzetbe, ezért itt intelligens válaszokat találnunk, és nem ostoba csomagot kell létrehoznunk, ahogy Prodi mondta, hanem egy intelligens csomagot. Ez pedig oda vezet bennünket harmadsorban, hogy egészében egy nagyon erőteljesen elkötelezett konszolidációs pályára kell helyezkednünk, ugyanakkor a szankciók politikáját is elő kell irányoznunk, tehát az ösztönzők és a büntetések politikáját. A tagállamok számára ösztönzőket kell nyújtanunk arra, hogy jó beruházásokat indítsanak el, amely modernizációs erőfeszítéseket támogatnak, amelyre szükség van. Oktatás, energetika és más területek sorolhatóak fel, a KKV-k támogatása például, Japán után egy teljesen más energiapolitikai vita indul el, mint azt megelőzően történt, sajnos csak most, de mindenképpen hatalmas beruházási ö, ö, projektekre van szükség Európában, ezek napirenden vannak, és a jó EU 2020-as beruházások értékelésére is szükség van. A csomag nem szabad olyan ostoba legyen, hogy ne vegye ezeket észre, és nem szabad olyan ostoba legyen, hogy a pazarló a tagállami kiadási politikákat folytassa tovább, tehát olyan csomagra van szükség, olyan megállapodásra, amely érzékeny azon kérdésekre is, amelyek a ciklusban való elhelyezkedésünkre is rákérdeznek. Tehát ciklus érzékeny és ciklusra reagáló politikákra van szükség. Ha ezt elérjük, akkor a módosítóink amelyek nagyon precízen megfogalmazottak, jó kompromisszumokat tesznek lehetővé ezek fényében, ám rossz kompromisszum érdekében nem állunk rendelkezésre, olyan kompromisszok mellett, amelyeket nem tudunk a választók előtt majd képviselni. Ezért kérem képviselőtársaimat, hogy ebben a szellemben törekedjünk megállapodásra. Thank you, Philip. Köszönöm, Philip. Thank you, Chair. So, uh, two short remarks to start. Köszönöm szépen, két rövid megjegyzéssel szeretnék indítani. Először is Szilvinek, az Európai Zöldek alelnökeként nagyon érzékenyen érint számomra, hogy minden állampolgárt képviselünk, és ezért oda kell figyelnünk a német adófizető véleményére ugyanúgy, mint egy fiatal spanyol munkanélküli véleményére. Ezt eh, mindenki megérdemli, mindegyik állampolgár. Európai federalistaként szeretném hangsúlyozni, hogy eh, bár szeretnénk nagyobb hatalmat biztosítani a bizottságnak, mint eh, semleges testületnek, a bizottság véleménye különösen az éves növekedési felmérést illetően károsan érintette ezt a bizalmat, hiszen ez a testület nagyon is ideológiai alapú jelentést hozott létre, amely alapvetően azt mondja ki, hogy az adaptáció nagy, nagy részét, a teher nagy részét az állampolgároknak kell viselniük. Amikor a hat jelentéstevővel dolgozunk, együttműködünk, akkor megpróbáltunk ugye kompromisszumos módosító javaslatokat megfogalmazni. Erről most nem is szeretnék itt szólni, a legfontosabb kérdésekre szeretnék rávilágítani. Először is, ami a stabilitási és növekedési paktumot illeti, szükség van arra, hogy ismét visszatérünk a költségvetések egyensúlyára, nem a kiadásokra. Tehát amikor a kiadásokról van szó, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a jövedelem megemlítésével kell egyensúlyba hozni, hogyha jövedelemről nem beszélünk, akkor a kiadásról se beszélünk, akkor beszéljünk pusztán az egyensúlyról. Második megjegyzés. A bizottságnak az enyhítő tényezőket föl kell mérnie, ugye nincs más választási lehetőségünk, ezt nekik kell megtenni, megtenniük. Figyelembe kell venni a teljes üzleti ciklust, és nem csak egy pillanatképet kell érvényesíteni. Aztán ott vannak a reformok, sokan említették a nyugdíjreformokat, ez megjelenik a jelentésekben is, de figyelembe kell venni azokat a befektetéseket is, amelyek a jövőbeli generációkra rót terheket csökkentik. Aztán a stabilitás és növekedési paktum kapcsán szeretnénk fölhívni a figyelmet arra, hogy az huszad szabály, az adósság csökkentési szabály tönkre teheti a többi szabályt. Hogyha megnézzük a egyes országok helyzetét, felejtsük el az összes többi szabályt, ez az a szabály, amely országokat tönkretehet, politikákat tönkretehet, és a válságba való, válságból való kilábalást pedig lehetetlenné teszi. Hogyha ezt a szabályt nem tudjuk megváltoztatni, akkor nagyon nehéz lesz számunkra pozitívan szavazni. Negyedik megezés a makrogazdasági egyensúlytalanságok. Nézzük meg a jelenlegi helyzetet. Bizonyos európai országokban nézzük csak meg, hogy mi a helyzet, nézzük meg Japánt, Lássunk tisztán, mindenki úgy reagál, mintha Görögország lenne a példa. Igen, az államháztartást nem megfelelően kezelték, és ezt mindenki látja. Írország, Spanyolország kiváló példát statuál arra, hogy a magánszektor bután viselkedett, aztán mondhatjuk a németeknek, a belgáknak, hogy ők sem, ők sem viselkedtek észszerűen, és nekik, ennek, ennek nekik kell megfizetni az áz, árát. Az pedig azt jelenti, hogy ha nem állítunk fel kritériumokat, mint a forrás és energia termelékenység például, akkor önmagunkat nem vesszük komolyan. Hogyha versenyképességről akarunk beszélni, rendben, de mi az, ami a gazdaságot versenyképessé teszi, nem csak a munkaerő, nem csak ez az egy tényező, hiszen néha ez az össz, összes érték 20%-át sem képviseli. Hogyha az energia és forrás termelékenységet nézzük, hát nem vehetjük komolyan azt, amit eddig mondtunk. Nézzük csak meg, mi történik a japán gazdasággal az egyik legsérülékenyebb társadalom lett a Földön. Aztán ott van persze az államadóság, ez az egyensúlytalanságokat nagy mértékben emeli. Aztán ott vannak a spillover effektusok, ez rendkívül fontos, vannak többletek, és ez definíció szerint mások hiányát jelenti hogyha hiányról beszélünk, akkor pontosan fordítva kell gondolkodni. Nincs, nincs -e olyan föld, nincs olyan, hogy a Földön többlet van. Ahol többlet van, valahol hiány is meg kell, hogy jelen, jelenjen, hiszen nem bízhatunk a más lakokban, a kis zöld emberkékben. Ami pedig a szankciókat illeti. Nos, eh, ne beszéljünk szankciókról, hogyha nem beszélhetünk eh, ösztönzőkről a németek a szankciókat ösztönzőként fogják föl. Hát nem tudom, ez lehet, hogy oktatásbeli kérdés, én ezt nehezen tudom összevetni a valósággal. És végül egy utolsó megjegyzés. Egy létfontosságú jogszabályról van szó, Európa gazdasági stabilitását tudjuk ezzel biztosítani, de ez két másik komponenssel szoros összefüggésben áll, és ezekről itt nem beszélünk. Ezt már többször hallották tőlem. Az egyik egy átfogó adópolitika, és közülünk vannak olyanok, akik azt mondják, túlságosan sok adót fizetünk, vannak azonban olyanok, akik nem fizetnek kellő mértékű adót. Ez ugye most nem tartozik ehhez a csomaghoz, de hogyha el akarjuk ezt adni az állampolgároknak, akkor azt kell, hogy lássák, hogy azon a fronton is legalább olyan ütemben haladunk előre, mint ezen. És hát itt nem sok a remény. Aztán a második fontos kérdés a pénzügyi ágazat. Ez a szakbizottság nagyon sok munkát végzett ezen a területen, de azt is látjuk, hogy a jogalkotások nagy része, a kötelező érvényű jogszabályok nagy része, gondoljunk csak az ellenőrzési csomagra, ezekben új kapot határoztunk meg, azonban a szabályokat nem változtattuk meg, ezeket még most kell majd megváltoztatni, és látjuk, hogy micsoda ellenállásba ütközünk. Itt vannak ezek a buta bankok, amelyek nem felelősen járnak el, nos, nekik kell a saját felelőtlenségük terhét fölvállalni, és hogyha az állampolgárok nem látják azt, hogy ugyan olyan gyorsan lépünk ezen a fronton, mint a gazdaságirányítási fronton, akkor becsapva érzik majd magukat, ezt pedig nem hagyhatjuk. Tehát Várom a közös munkát ezen a területen. Korin nyitotta meg ezzel kapcsolatban a vitát, voltak már kétoldalú tárgyalásaink, igen, így szeretném folytatni a munkát, és várom az intenzív együttműködést a következő hetekben. Filip több időt adta, mert uh, már csak egy uh, hozzászólónk van, hogy hogyha esetleg bárkinek az lenne az ötlete, hogy tovább beszél, azért mondom és elnézést, hogy egy kicsit itt elvakít a, a fény. Köszönöm szépen, elnök asszony. Már egy ideje ö, politikában vagyok, és azt láttam, hogy a tagállamaink között az, ála, a, az álláspont és az ö, ellenzék között a azt látjuk, az egyik úgy látja, hogy a, a kormány a megoldás, a másik pedig úgy, az ellenzék meg úgy látja, hogy a, minden probléma a kormány. Az észrevételekkel és javaslatokkal kapcsolatban, ami a, az okos pak, csomag között, nagyon nagy nehézség van, az én hazámban is vannak problémák a kormányjal, úgy gondolom, hogy a kormányok nagyon gyakran azt próbálják megoldani, amit megtudnak. Egyetlen kormány sem jön úgy, hogyha olyan döntéseket hoz, amit a választóknak a többségenek nem tetszik. De mindenképpen, amikor kiadásokról van szó, a minden kormány választások előtt, független attól, hogy jobboldali, baloldali vagy, köz, vagy kormány. E, az elején mindig költekezik, a végén pedig általában nem a kormányciklusok nem illeszkednek a gazdasági életciklusaihoz. És számos olyan javaslat van, amit én magam is nyújtottam be a különböző jelentések kapcsán, azt tapasztaltam, hogy figyelembe kellene mindenképpen vennünk azt, hogy a retorika a rugalmatlanságról és az ostoba csomagról az valóban rossz -e, mert európai politikusként kellene gondolkodnunk, nem pedig nemzeti politikusként, és ezt valamennyien tudjuk, hogyha nincs külső nyomás, ami megfegyelmezi a kormányokat, amelyeknek a politikai igény van, vagy nyomás van rajtuk, hogy adott esetben növeljék a kiadásokat, az tönkreteszi a gazdasági helyzetet nem csak ebben az adott államban, hanem más államokban is. Ezért jobban meg kellene nézni, hogy a szigorúbb szankciók irányába menjünk el, mint fegyelmező eszköz engem nem azt akarom, hogy alkalmazzuk ezeket a szankciókat, hanem hogy a kormányok tudják, amikor ugye jönnek a szavazók, hogy tessék küldeni, hogy igenis legyen egy európai szintű fék a költekezésen, ami vel az makroökonomiai szempontokat helyezzük előtérbe EU-s szinten. Köszönöm szépen. Következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelentés, ami a tagállamoknak a költségvetését akarja kereszt, keretek közé szorítani, tulajdonképpen ebből az egész csomagból a legkevésbé érzékeny szerintem. Ford asszony egy nagyon jó munkát végzett, hogy a különböző frakcióknak a konvergencia pontjait azonosít, tanácsa és a technikai kérdéseket, és ezt nagyon köszönöm neki. Megnyugtatott a bizottság álláspontjával kapcsolatban is, hogy a megfelelő előrejelzési eszközöket alkalmazzák a költségvetési csak elkészítésében. Mindazonáltal van két pont, amit nehéz összeegyeztetni, bár meg vagyok győződve, hogy a felek jó szándékkal cselekedtek. Egyfelől mi azt javasoljuk, mindenek előtt, hogy a közberuházásokat különítsék el a nemzeti számlákon. Látom, hogy ezt a néppárt egyes tagjai is osztják, és Garcia Margajó úr is. Ennek nagyon örülök, csak attól tartok, hogy egyes kollégái viszont nem ezen a véleményen vannak. Másodszorban a szankcióknak az ö, keményítése, hogyha nem tartják be a szabályokat, ez nem lep meg, hogy a liberálisok és a demokraták szorgalmazzák ezt, viszont a Lambert úrnak a 183-as indítványa ugyanebbe az irányba megy ugyan, de mégiscsak sokkal meglepőbbek. Filip emlékeztenék arra, hogy az automatizmusa a szankcióknak az ö, ö, azt eredményezi, hogy ciklus ellenében menő politikát nem lehet alkalmazni, és nem segít megmenteni a világot a katasztrófától. És nekem ez központi kérdésnek tűnik. Nagyon sokan, ugye, amikor arról beszélnek, hogy a nukleáris energiától ki kellene lépni és szakítani kellene, nem is tudom elképzelni, hogy azt hogy lehetne eladósodás nélkül Harmadsorban pedig több kollega is elmondta módosító indítványok révén, hogy nem szeretnék, hogyha a tagállamok derogációkkal élhetnének. Egyetértek veled, Filip, abban, hogy a piac nem tökéletes, a magánbankok tönkrementek, és derogácia nélkül, hogy nem lehetett volna intézkedéseket hozni, és egy néhány bank ma már nem is létezne, és az európai ö, piacgazdaság is eléggé ö, rossz, bő, rossz állapotban lenne tehát bizonyos módosítókkal kapcsolatban kritikus leszek. És még egy az ex post értékelésekkel kapcsolatban, amiről volt szó az imént. Az ex post értékelését a szabályoknak úgy gondolom, hogy a mennyiségi mutatók mellé kellene minőségi mutatókat is bevezetni. Most ugye a, az ökologis, ökologista kollégáim tudják, hogy a mennyiségi mutatókról beszélünk, de amikor a politikák hatékonyságát vizsgáljuk, különösen amikor az fiskális kiadásokat vizsgáljuk, illetve az a cél, hogy a munkalmakat, munkahelyeket bővítsük, illetve teremtsünk. Figyelembe véve mindazt, amit eddig hallottam, meglehetősen szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy a hat irány, a javaslatunk hogyan fog alakulni a, ebben a csomagban. Jörgen. Ja, danke Köszönöm. Igen, csatlakoznék ahhoz, amit Szilvi Gulág mondott, hogy egy olyan perspektívát kellene elfoglalnunk, e, amely minden tagállamra vonatkozik, és nem csak a saját hazánknak kedvez. E perspektívát tekintve frakciómban nagyon sokan ülnek, akik a kritikus szemmel nézik, amit alakulóban van, és erősen bírálják mindazt, ami ami alakul. Ez a Philip Lambert által mondatokra is vonatkozik, nevetesen arra, hogy főképpen a bankok járultak hozzá az adósodáshoz. Tehát nem mindig a, a ugye sokszor az államháztartások sem éppen jól működtek, ám a fő ö, bűnösök a bankok voltak, úgyhogy egy olyan jogalkotási csomagot kell elfogadnunk, ami lényegileg arra törekszik, hogy a magas eladósodást tekintetében ne, ugye ne csak az, az államokat, az állami költségvetéseket kárhoztassuk, ezért az egyes módosítóink nem csak szóbeli kiigazításokat, vagy nyelvi kiigazításokat tartalmaznak, hanem a felügyeletek koordinálására is törekszenek. Nem vagyunk ellene persze európai szinten egy észszerű gazdaságpolitikai koordinációnak, ám egy olyan politika, amely semmi más nem csinál, csak felügyelet ad, ahol is egy felügyel, a többiek meg felügyeltek, egy olyan hierarchiát jelent, amely nem volna üdvözlendő európai szinten. Tehát szerintem az európai államok, illetve az Európai Parlament között egy egyenjogúak között fennálló, és a tagállami parlamenteket is magába foglaló rendszerre van a szükség. És itt a költségvetési jogok is érintettek, amelyek a nemzeti parlamentek alapvető hatáskörébe tartoznak, nem szabad tehát beavatkoznunk más hatáskörébe ilyen értelemben. A dolog csak akkor működhet szerintem, hogyha egyenlő felekként állunk fel. E, hasonlóképpen igaz az a szankciókra. Az eddigi javaslatokat alapvetően elutasítjuk, hogyha szankciók születnek, akkor szerintünk minimum standardként azt kell követelnünk, hogy átláthatóak legyenek ezek, és a jogállamiság elveinek megfeleljenek, nem lehet a hátsó kapun becsempészni kevési átlátható szankciórendszer révén ilyeneket, tehát az állam, a jogállamiság feltétlenül fenntartandó. Azt is aláhúznám, hogy nem elégséges az egyes tagállamokban egy-egy tagállamban megállapítani azt, hogy hiány van, hanem a belső piac kell, hogy a szemünk előtt lebegjen, tehát itt az egyes nemzetgazdaságok együttműködése és egészének vizsgálata kell, hogy megvalósuljon. Vannak hiányok, de vannak uh, szuficitek is egyes államáztatásokban, tehát az egész képet egészében kell néznünk, és az egész paktum a, mindezt figyelembe kell vegye. A scoreboard kapcsán amit Danuta Hübner asszony mondott, az szakkapcsolatban mi azt mondjuk, hogy megfelelő differenciálásra van szükség, ellenkezősebben attól tartunk, hogy az történik a Görögországgal szemben, hogy visszaélnek ezzel, egyes államokatra mutogatva, azokat kárhoztatva, akár a médiumok bekapcsolásával, ez a naming and shaming kampány nagyon kevéset használ a mi ügyünknek. Különösen Németországban láttathattuk, hogy milyen károkat okozott ez Németország hírnevének. Ha Németországban egyetlen a felmerülő Görögország neve, azonnal mindenki ugrik rá, mindenki azt gondolja, hogy mi fizetjük Görögország számláját. Ez így nem működik az európai közösségben, ezért kell eh, elkerülnünk egy rossz jogalkotás hibáját, amely ilyen folyamatokat indítana be, vagy akár tovább vinne. És senkinek sem segít. Aztán a végén még utalnék arra, hogy az Európai Bizottság, és nem, nem azt mondom, hogy rossz munkát végzett, sőt épp ellenkezőleg, ám az Európai Bizottság egy kicsit túl hangsúlyoz egyes elemeket, nem arányos módon. Sokszor az a benyomásom, hogy az Európai Bizottság egy kicsit Deus ex machina-ként lebeg a valóság fölött, intézkedéseket előrányozva, amelyeket, amelyeket senki sem tud igazolni, vagy legitimálni. Tehát a bizottság realista módon kell működjen, és a bizottság is kell, hogy felelősséget vállaljon az általa tett javaslatokért. Tehát nem lebeg a valóság fölött, hanem felelős módon kell működjön. Mindezt ki kell dolgozni, persze, az egyetértek. Itt tehát egy álló kérdés, szerintem túl is léptem a rám szabott időt, úgyhogy befejezem. Thank you very much. Uh, next, Edward. Köszönöm szépen, Edward. Um, <clears throat> I, I will speak on um, more on the fail. A jelentésről szeretnék egy-két szót szólni inkább, mint a gulár jelentésről, hiszen ott nagyjából egyetértek a módosító javaslatokkal, különösen az eurókötvényekre vonatkozóan. Hogyha a módosító javaslataimat össze kéne gyűjtenem a fejő jelentés kapcsán, akkor egy, egy címet adnék neki, ne üsd ezt a lovat. A szankciókra gondolok, a szankciók azért vannak, hogy elrettentő erőként hasanak, de amikor ezeket alkalmazzuk, akkor meg kell győződni arról, hogy a végeredmény az, hogy talpra az az adott ország, és ismét versenyképessé válik, növekszik, munkahelyeket teremt. Tehát óvatosan kell eljárnunk, jobb, hogyha szerények a szankciók, és nem pedig túlzott mértékűek, mert hiszen amikor ezeket megvalósítjuk, akkor problémákba ütközünk majd jobb, tehát hogyha inkább szerényebbek vagyunk most ezek megfogalmazásakor. Ezért bizonyos korlátokat kell alkalmazni. Természetesen ez függ az adott pillanat gazdasági helyzetétől. Vannak olyan országok, amelyek meg tudják fizetni ezeket a szankciókat, vannak azonban olyanok, amelyek annyira rettenetes helyzetben vannak, hogy erre képtelenek lennének. Ezért ciklikusan kigazított intézkedéseket kell bevezetni a GDP teljesítmény mérésére. Ami ami a sürgősségi tartalékokat illeti, hogyha ezeket harmonizálni kívánjuk transzparens, mérhető formában, akkor mindenképpen megállapodásra van szükség. Anélkül, hogy újra motogatnánk erre vagy arra a közkiadásra, hiszen mindegyik közkiadás, legyen az akár nyugdíj, vagy bármi más, a magánadóság akár, mindenképpen terhet jelentenek, és ezért ezekkel is számolni kell meg kell vizsgálni az erre vonatkozó kompromisszumot, és elképzelhető, hogy megállapodás születik majd, hogyha a kompromisszum ezeket a kritériumokat tiszteletben tartja. Ahogyan mondtam, a foglalkoztatással, illetve a fenntartható növekedéssel is foglalkozni kell. Tehát végül is, amikor megvizsgáljuk majd a javaslatunkat, azt kell, tud, azt kell mondanunk, föl kell tennünk a kérdés, hogy ez magasabb foglalkoztatáshoz vezette, biztosítja-e a válságból való kilábalást. Ami a felügyeletet illeti, ennek átláthatónak kell lennie. A tagállamok parlamentnek való beszámoltathatósága témájában igen, a tagállamokat el kell tudni hívni ide, hogy beszámoljanak nekünk, és meg kell, hogy hallgassák a mi véleményünket. És ami az eredménytáblát, a scoreboardot illeti, Érdekes. Először azt gondoltuk, hogy elleneznénk azt, hogy rámutassunk erre vagy arra a mutatóra az eredménytáblán, hiszen azt hangsúlyoztuk, hogy ennek rugalmasnak kell lennie. Aztán lám, itt vagyunk, itt van ez a csomag. Most nem tudom, hogy az euró paktum vagy a másik megállapodás az, amelyben a mutatókat konkrétan megnevezzük, és bevesszük ezeket a paktumba. Tehát nem látom, hogy itt miért tegyünk kivételt. Be kell őket venni, természetesen nyitott formában, de ahol fontos mutatók vannak, az, amelyeket fontosnak tartjuk, azokat be kell venni a szövegbe. Elnök, köszönöm szépen, Herbert Dorfman a szó. Danke, Frau Vorsitzende. Ich Köszönöm, elnök asszony. Árnyék előadó vagyok frakcióm részéről a Ferreira jelentésnek, és én értelemben erre korlátoznám hozzászólásomat. Úgy gondolom, a makrogazdasági egyensúlytalanságok idején egy teljesen új rendszerbe léptünk, amelyet eddig nem ismertünk. Éppen ezért fontos, hogy, hogy megfelelő irányba tegyünk lépést ezzel a, a jogalkotási lépéssel, és úgy kerüljön ez végrehajtásra, hogy az ténylegesen hozzájáruljon a makrogazdasági egyensúlytalanságok feltárásához. Ennél sem többre, sem kevesebbre nincs szükség. Nem arról van szó, hogy elnézést, hogy ilyen ö, spongyolán fogalmazok, hogy gonosz meg jó tagállamokat jelöljünk ki, vagy egyes tagállamokra rámutogassunk. Nem ez a cél. Ha egy tagállam makrogazdasági egyensúlytalanságot mutat, és ezt idején tudjuk kezelni, az nem csak a többi tagállamot védi, hanem érdeke az érintett tagállamnak is. Ha idejében rámutattunk volna arra, ami Görögországban történt, meg Írországban történt, és idejében léptünk volna, akkor az nem csak ezeket az államokat, nem csak a többi államot védte volna, mert elsősorban a görögöket, meg az íreket megsporolták volna a legfájdalmasabb terheket, nem mentek volna a dolgok odáig, ameddig mentek. Ilyen értelemben úgy gondolom, így kell látnunk a scoreboard működését is, amely valóban egy korai riasztási rendszerként kell működjön, úgy, ahogy az Európai Bizottság azt előrányozta, és ha a scoreboard ügyében döntenünk kell, látnunk kell, hogy az úgynevezett gyógyulási tervek is a 2020-as stratégia elveit figyelembe véve kell, hogy működjenek. Az a lábraállási terv, amely alapján egy-egy állam uh, ismét feláll, a 2020-as stratégia keretei között kell, hogy történjen, ellenkezésben az utóbbinak nem volna semmi értelme. Most a scoreboard önmagában nem keverhető össze a makrogazdasági riasztási rendszerrel és a jövőbeli modellel, amely a 2020-as stratégiában kell, hogy testet öltsön. Még két gondolat, úgy gondolom, jól meg kell tárgyaljuk, és örülök is, hogy a politikai frakciók között pozitív vita tárgyát képezi a parlament szerepköre. Az Európai Bizottság ö, javaslatában szinte semmi szerepet nem kapott a parlament. Szerintem a végrehajtási munkában nem kell beleszülni a parlament, ám sokkal inkább politikai felelősségét viszont vállalnia kell. Az meg, hogy az Európai Bizottság milyen szerepet visel, most szerintem erőteljesebbet kell, hogy vállaljon, mint teszi. A bizottság vezető szerepet kell kapjon ezen mechanizmus működtetésében, és frakcióm ezzel kapcsolatban egy sor fordított, minősített többségbeli szavazást javasol majd, mert szerintem ezen a módszerrel lehet a bizottság szerepkörét javítani, és a végén engedjenek meg még egy megjegyzést, ahogy Lambert úr is beszélt erről. Magát értetődő, hogy a scoreboard szimmetrikus szerkezetű kell legyen. Tehát egy túlzott külkereskedelmi deficit, vagy de szuficit esetén is jeleznie kell, Ám azt mondani, hogy ha egy tagállamnak gondjai vannak, nézzük meg, mit csinál a többi. Például, ha egy tagállam, mint Írország alternatív adópolitikával, vagy mint Spanyolország a beruházások túlzott ösztönzésével, túlzott lehetővé tette azt, és azt mondjuk, hogy egy banknak, hogy hát a bank is felelős, mert Spanyolországban fektetett be, ahol oly vonzónak tűnt a környezet, akkor szerintem rossz úton járunk, külön kell választanunk a teher felosztásának ezt a módszerét. Thank you very much. Uh, now we can... Köszönöm szépen. Most Gunnar Hokmarhoz jutottunk el, eddig is az első jeleket hallottuk, és én most átadom egy pár percre az elnöklést, és utána pedig per, Beres következik. Köszönöm szépen, és valóban érdekes hallgatni ezt a vitát, mert kitűnő dolog az, hogy nagyon sok tekintetben egységesek az álláspontok, másfelől viszont attól tartok, hogy bizonyos méretben a sürgősség eh, aspektust elhagy, eltűnt, eh, amiért valójában itt vagyunk, hogy erről beszéljünk. Nem is olyan régen, még a tagállamok egy jó része mi válságban volt, és a stabilitások forgott kockán, de a közös stabilitásunk is. Most, amikor a költekezésről beszélünk, akkor szerintem azt is látni kell és emlékeznünk kell, hogy nem lehet növekedést elérni és munkahelyeket teremteni, hogyha mi deficitben van egy ország. Tehát ez egy csapda, akkor a növekedést is elveszítjük, és a munkahelyeket is. Tehát az a kérdés, hogy hogyan lehet ebből kilábalni. Ha úgy gondoljuk, hogy ez költekezéssel lehet, és a deficit növelésével, azt követően, hogy olyan tapasztalatokkal rendelkeztünk, mint amilyeneket, akkor az azt jelenti, hogy nem tanultuk meg, amit meg kellett volna tanulni. Úgy gondolom, hogy most ugye arról beszélünk, hogy mit kell majd a jövőben tennünk. Problematikus a dolog, és problematikus mindent be, egybevenni, mert nem egyszerű az összes ö, kérdést együtt kezelni. Ezért nagyon fontos, hogy ö, megfelelően fókuszáljunk. Van egy tendencia, hogy most arra megyünk, hogy hát a jó politikákat alak, dolgozzuk ki a jövőre nézve. Nagyon nehéz ezt előre meghatározni, ez olyan, mint a Szent Grálnak a keresése tehát el kell kerülnünk a rossz dolgokat, de vizsgáljuk meg a válságot és a, a mélyreható problémákat, az adósság problémát, adósság terhét. A legfontosabb feladatunk ez ez, és ez nagyon fontos, amikor vitatkozunk arról, hogy hogyan alkalmazunk például szankciókat, mert minél szélesebb körű, átfogóbb az ellenőrzés, a gazdaságpolitika felett, annál nehezebb lesz eldönteni a szank- vagy alkalmazni a szankciókat, mert nagyon önkényes vita lesz arról, hogy mi a jó vagy rossz a gazdaságpolitikában. Tehát szerintem azt kell megbeszélnünk, hogy hogyan alakítsuk ki a scoreboardot, mert hogyha túl nagyon átfogóvá tesszük, és a gazdaságpolitikát nem megfelelően alkalmazzuk, akkor megint csődöt fogunk mondani. Ezért azt mondom, hogy minél fókuszáltabban tudjuk azokat a szabályokat kialakítani, amik a pénzügyi stabilitás szempontjából fontosak, folyófizetési mérleg egyenleg, deficit kérdés és egyebek, akkor a középtávú terveket jobban el tudjuk érni, és a megfelelő szakciókat ahhoz kell alkalmazni, hogy ez megvalósuljon. Hogyha túl sokat markolunk, akkor végül is nagyon keveset fogunk fogni és akkor megint csak ugyanaz lesz, mint a stabilitási paktummal. Vitatkozhatunk azon, hogy mi a jó gazdaságpolitika jövőre. Azt kell elérni, az az elsődleges, hogy meglegyen a stabilitás, és ebben erre kell koncentrálnia mindenkinek. Köszönöm szépen, Pervans. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném, három dolgot szeretnék elmondani. Az első, hogy természetesen tá- ö, tanácskozni fogunk, alkudozni fogunk, a tanács pedig júliusra akarja a döntést. Addig nagyon sok mindent meg fognak ö, ö, vitatni az Eurogroupban, az Euróról szóló tanácsban, ö, Európai Tanácsban, adósságról, adósságszintről és egyebekről. Eközben más ügyek, más anyagok is folyamatban vannak. Emlékszem, hogy az itteni vitánk elején ugye azt mondták, hogy maradjunk kizárólag azon a hat szövegjavaslatnál. Ez csak azért van itt, hogy szórakoztasson bennünket, miközben valójában vannak stratégiák, amelyek alapvetően fontosak, alapvetőek, amik kialakulóban vannak, és nem veszik figyelembe, hogy mi van ezekben a dokumentumokban. Egyszer el kellene jutni oda, hogy megfelelő erős politikai üzeneteket is elindítsunk. Azt hiszem, hogy Jean-Claude Trichet tegnap mondott állásfoglalásokat, álláspontokat. Én Genfből érkeztem vissza, ahol találkoztunk az OIT-nak az elnökével, és központi bankokkal, magánbankvezetőkkel valamennyien kutatásokat folytatnak, például a munkaerőpiaccal, és azt is vizsgálják, hogy a bankok maguk hogyan vesznek részt a munkahelyteremtésben. Azt is, amit Jacques Delors mondott, amikor hétfőn itt járt, hogy nagyon fontos a közösségi módszer, illetve a teljesen felesleges volt a, amit Krudman úr, a Béke Nobel-díjas mondta, hogy ha, mikor a munkaerő egységáról beszélünk versenyképességi szempontokból, és a nemzetközi munkahogyi szervezetben folytatott tanácskozásaimnál is ezt láttam. Nem tudom ezt hosszasan elmagyarázni, de nagyon őszintén gondolkodjunk már el azon, hogy egyáltalán mivel foglalkozunk és mit csinálunk. Csak egy dolgot szeretnék mondani. Egyes déli országokban állítólag a bérek elszaladtak, csúsztak, és ezt, ez, ezt kell elítélni, ezen kell dolgozni. A ezeknek a gazdaságoknak a működése azt mutatja, hogy ha úgynevezett kicsúsztak a bérek, azért volt, mert nagyon erős inflációra számítottak, és ezt progresszívan korrigálták. De hogyha az árak emelkednek, akkor ez azért van, mert a piac diszfunkcionális, a termékek piaca, nem pedig a bérpiac az, ami diszfunkcionális. És itten teljesen ellentmondásos dolgokról beszélünk, méghozzá nagyon rossz dolog ez. Én semmiféle ö, módosítót nem tettem arról a hat ö, szövegről. Egyszerűen azért, mert úgy gondolom, hogy a Szociális Ügyek és Foglalkoztatási Bizottságban a három véleményt a hatból én készítettem. Ö, és tudom, hogy nagyon sok minden a kompromisszum már nagyon jól kidolgozott. Én az, mégis azt kérem, hogy vegyék figyelembe azt, amit a Szociális és Foglalkoztatási Bizottságban megszavaztok, Mert hogyha ki akarunk ebből kerülni, és két lábon akarunk járni, akkor talán azt is figyelembe kell venni, amit ezen a területen akarunk mondani. Nem akarok hosszan beszélni, de azért két-három dolgot meg szeretnék említeni, amivel kapcsolatban szerintem a Szociális és Foglalkoztatási Bizottság is hasznos hozzájulást tesz, és amit érdemes lenne figyelembe venni. Wortmann Kohl asszonynak a jelentésében van egy megoldás, egy alternatív megoldás a prudenciális eljárásokra. Megszavaztunk egy szintézist képező javaslatot, ami szerintem hasznosabb, mint hogyha itten arról a politikáról beszélünk, hogy költségvetési hatékony, költség, hatékony és fenntartható költségvetési politikáról beszélünk. És ne becsüljük alá a fenntarthatóságot. Nem arról van szó, hogy egy technikai szankcionálókból álló szöveget állítunk össze, meg kell határozni, hogy mi lesz holnap a gazdaságpolitika. És hogyha ebben a hatékonyság, a fenntarthatóság nincs benne, akkor rossz úton járunk. A nyugdíjak kérdésében, Fejó úr, elfogadtunk különböző módosító indítványokat, amik elfogadják, hogy a nyugdíjakra utalunk, de semleges módon. Mert egy ö, Európai Uniós politika, ami nem veszi figyelembe a ö, Golden Rule-nak a szabályait, és nem teszi lehetővé, hogy a jövő ö, tekintetében az ö, oktatásba való beruházás, befektetés, prioritás, ezt ma nem mondhatjuk ki ebben a csomagban. Ö, Ugyanakkor azt mondhatjuk, hogy a tőkésített nyugdíjreformokat meg kell vizsgálni, és azok jók. Hát nem. Nem, én amellett vagyok, vagy azt is mondom, hogy fenntarthatóság és életképes ö, felosztó kirovó rendszerű nyugdíjrendszerekre van szükség. Vicky Ford asszonynak a jelentésével kapcsolatban most nem a részletekbe kívánok menni, ami a több más jelentésektől függ. Egy vonatkozásban rendkívül fontos az ön jelentése, amit elmondtunk a foglalkoztatás és szociális bizottságban. Ha mindenki úgy gondolja, hogy jó európaiként kell gondolkodni, akkor ez azt is jelenti, hogy meg kell valósítani azokat a stratégiákat, amiket meghatároztunk. Az Európai Unió meghatározott egy stratégiát, nem értettem vele mindenben egyet, de mégiscsak egy 2020-as Európát vázol fel. Azt hiszem, hogy ennek a szövegnek a lényege, hogyha nem veszi be a befektetési stratégiákat, és utána még az Európai Unió vagy túl kicsi, vagy túl szegény ahhoz, hogy mindent egyedül megcsináljon. Tehát ha nem nézi meg azt, hogy a tagállamoknak a kiadásai hogyan járulnak hozzá a stratégiához, akkor nem fogjuk tudni ezt megvalósítani. Ez pedig igenis meg kell, hogy jelenjen az ön jelentésében. Van még nagyon sok egyéb is, amit hagyom, hogy a jelentés készítők majd nézzék meg, hogy mi került ki a Szociális és Foglalkoztatási Bizottságból, de ne vegyék úgy, hogy önök már minden kompromisszumot megcsináltak, és akkor minden szépen kiikszelünk, mert van egy másik dimenzió, amit egyszerűen figyelmen kívül hagynak, és mindenképpen kudarcra ítél minket. És elnézést kérek, hogy hosszan szólok. Az európai szemeszter kérdése. A bizottságnak a koordinátorai eldöntötték, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy saját kezdeményezésű jelentésünk ezzel kapcsolatban, amire a felelőse vagyok, és tudom, hogy az Alkotmányügyi Bizottság, a Költségvetési Bizottság, valószínűleg a foglalkoztatási is ezekkel kapcsolatban véleményeket fognak készíteni. Nagyon örülök ennek, de nem tudok európai szemeszter jelentés készítő lenni, úgy, hogy én legyek az a valamit, amit már mások már végig elintéztek, és akkor én adjam ehhez a nevemet. Én azt kérem, hogy nézzük meg, hogy mi van abban a hat dokumentumban, ami előttünk van, és hogyan jelenik ez meg abban a csomagban, amit európai szemeszternek nevezünk, és okosan dolgozunk, mert nem leszek senkinek sem a rabszolgája mert azt hiszem, hogy itt mindenkinek az a célja, az az érdeke, hogy egy koherens szövegünk legyen szemben a más intézményekkel, hogy elmondjuk azt, amit akarunk, és az Európai Parlament a saját módjában területén létezzen. Mert mindenki úgy gondolja, hogy minél kevesebbet ö, avatkozik bele a ö, parlament, annál jobb, és majd a szakértők mindent megoldanak. Um, well, Köszönöm szépen, Pervans, megnyugtathatlak, hogy Fortmankol asszony, illetve a jelentéstevők megpróbálták az Európa, Európa 2020, illetve az Európaktumot érvényesíteni. Oli és Sven még szót kérnek, úgyhogy ha csak nem nagyon sürgés, Szilvi, igen, rövid információt szeretnék adni. Mindenképpen szeretnénk a parlament hangját érvényesíteni Van Rompuy úrral. A múlt héten eszmecserét folytattunk, és Elisa is mindannyian elmondtuk, hogy azt akarjuk, hogy a parlament véleménye érvényesüljön. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az európai szemeszter kapcsán nem kell együttműködnünk, ez egy kiegészítő információ volt pusztán. Hogyha következetesek vagyunk, mondja Pervans Perez, akkor ez azt jelenti, Kettőt nem lehet külön választani. Elnök, az rögtön az első eszmecsere óta Fatman Kohl asszony világosan fogalmazott, hogyha hogyha Olinak és Svennek megadom a szót, utána esetleg Korinak is megadhatom. Fru talman. Jag vill lyfta fram några synpunkter. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó pár megjegyzésem van. Jó pár kérdést szeretnék felvetni az ellenőrzési rendszerről, illetve makrogazdasági egyensúlytalanságokról. Először is nagyon fontos, hogy pontos rendszert alakítsunk ki. Nem lenne szerencsés, hogyha egy olyan rendszert hoznánk létre, amely nehézkes intervenciót hoz létre az Európai Unió részéről. Ami pedig a béreket és a bérpolitikát illeti, túlságosan nagy, a, hogyha nagy az Európai Unió beleszólás ezekbe a kérdésekbe, akkor az nem kívánatos eredményekkel járna. Van valami, ami azt mondja, hogy az Európai Uniós bérek jobbak lennének, mint a kollektív alkú, de hát azt hiszem, hogy a kollektív alkú sokkal kiegyensúlyozottabb, legalábbis ezt mutatják a tapasztalatok, kiegyensúlyozottabb, mint hogyha az állam beleszól a dolgokba. Az erős kollektív alkó független felek megállapodása sokkal hatékonyabb lehet. A kollektív alkú lehetővé teszi azt, hogy igazságosabban osszák el az erőforrásokat, illetve nagyobb legitimitást biztosít a bérpolitikák számára nemzeti szinten. Ezért a bizottság javaslata javaslatát három területen javítani kell. Először is az új rendszernek tiszteletben kell tartania a szociális párbeszéd nemzeti modelljeit. Hibás lenne olyan struktúrákat fölbontani, amelyek jól működnek. Másodszorban A nemzeti kormányokat nem szabad arra kényszeríteni, hogy a kollektív alkú folyamatokban részt vegyenek a kormányok, nak jogukban áll az, hogy a kollektív alkúban résztvevő partnerek szabadságát tiszteletben tartsák. Harmadsorban a szociális partnereket is be kell vonni ebbe a folyamatba, hiszen az ő véleményük nélkül nem alakíthatunk ki teljes és átfogó javaslatot. Meg kell győződnünk arról, hogy ezeket a részleteket figyelembe veszik. Elnök, Sven. Filip, te már nagyon sok időt kaptál. Sven, nagyon röviden kérek szó csak. Köszönöm a figyelmeztetést. Pusztán két megjegyzéssel élnék. Az egyiket Lienhez intézném. Először is a megújuló energiaforrásokra való áttérést a magánszektor finanszírozza Németországban, és pontosan tudjuk, hogy milyennek az oka. Második megjegyzés, nem gondolom, hogy az állami kézben levő ö, atomerőmű jobb lenne, mint egy magánkézben levő. Természetesen ez függ az energiá területén hozott döntésektől. Itt nem arról van szó, hogy a, az atomenergiáról a megújuló energiaforrásra térnénk át. Második megjegyzés, Nagyon fontos megállni egy pillanatra itt a szakbizottságban, és időt szánni arra, hogy kikerüljünk a vázlatok logikájából. Egyik tervezetet a másik után vizsgáljuk. Meg kell nézni a javaslat csomag összességének hatását, gondolok itt az Európaktumra, a hatos csomagra, ugyanígy az európai stabilitási mechanizmusra. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor először is veszélyes lesz, nem fogjuk -e megérteni egymás vörös vonalait, illetve nem fogjuk látni azt sem, hogy milyennek az egész csomagnak a hatása. Egyetértek Udo Bullmannal, megvan annak a veszélye, hogy a részletekbe belefeledkezünk, és megfeledkezünk arról, hogy a végeredmény katasztrófához vezet. Ezért azt hiszem, hogy olyan felelősségi körről van szó, amelyet nem vállalhatunk föl egyénileg. A szavazás után nem mondhatjuk azt, hogy másodjára is mellé lőttünk, ezért nagyon fontosnak tartom ezt, és majd a koordinátorokkal is megpróbálom ezt megbeszélni. Álljunk meg egy pillanatra, hagyjunk fel azzal a logikával, hogy egyik tervezetet a másik után vizsgáljuk. Vannak olyan kompromisszumok, amelyeket könnyebb lenne kialakítani, hogyha ilyen módon járnánk el. Erre Korin is utalt már. Mai, ma reggeli eszmecsere kapcsán rájöttünk, hogy vannak olyan kérdések, amelyekben közösek az aggájaink, de lehet, hogy nem ez a megfelelő pillanat, hogy ezeket kezeljük. Hogyha nem a hatos csomag keretében tesszük, attól tartunk, hogy ezek teljesen elsiklanak. Jelenleg fontos, hogy visszalépjünk, kilépjünk ebből a logikából, hogy egyik tervezetet a másik után tárgyaljuk, és azt hiszem, hogy a szakbizottságnak időt kell szakítani arra, hogy az egészet összességében, lássa összességében tárgyal. Biztos vagyok benne, hogy telt házzal fogjuk ezt tenni. Uh, Én adok az időmből azért, hogy a jelentés készítők vissza tudjanak jönni. Szeretnék csak rámutatni arra, hogy nagyon sok téma, amit felvetődött, az a módosítók, az en, sajátjaim is, másoké, lehetővé teszik, hogy ezeket a különböző javaslatokat megfelelően megvizsgáljuk, és először Korin. Köszönöm szépen, köszönöm minden képviselőtársamnak megjegyzéseiket, melyekkel a stabilitási csomag preventív ágát igyekeznek erősíteni. Bízom abban, hogy tudunk közös nevezőre jutni ebben. Sajnálom, hogy pont elmegy, mert önnek uh, is szólt volna kommentárom, amely a szélesebb összefüggéseket tárgyalja, mert Udo Bulman majd biztosan meglepi az, hogy nem, csak mind politológusok vagyunk, hanem mind intelligens megállapodásra törekszünk, világos szabályokkal, hatékony, rugalmas, ciklikus rugalmassággal működő stabilitási és növekedési paktumot szeretnénk, és Gunnar Höckmarknak és Krisztiánnak is mondom ezt nem csak a monetáris és gazdasági unió érdekében mondom ezt, és nem csak a válság alapján mondhatom, hogy két lábra van szükséges ahhoz, hogy valaki menni, haladni tudjon, nem elég a monetáris láb. Tehát nem csak egy intelligens stabilitási paktumra van szükség, hanem egy, egy egész intelligens csomagra. És ahogy Sven mondotta, de egy pillanatot várjunk még, mondta, ám mi parlamentgyanánt politikai vezető szerepet kell vállaljunk, hiszen többször megbeszéltük a jelentéstevőkkel is, hogy egyre zavaróbbá válik a helyzet, van egy stabilitási program, van egy kiigazítási program a makrogazdasági felügyelet kapcsán, ott működnek a 2020-as stratégiában a nemzeti reformtervek, és aztán ott vannak az új indikátorként beterjesztett, a csomag részeként, az eurócsomag részeként működő elemek, amelyek az európai makrogazdasági felügyelet részeiként jelennek meg, részben a stabilizási csomag részeként, rész, részben pedig a nemzeti reform csomag részeként. És fennáll az a veszély, ezt pedig aláhúznám, hogy én, mint jelentéstevő, ugye fenntartható államháztartásokra és fenntartható növekedésre törekszünk. A mi középen kell álljunk ebben a tekintetben, ugyanakkor fennáll az a veszély, hogy most a 2020-as stratégia révén ez egy másodlagos státuszt kap, és oda jut majd, ahova a Lisszaboni stratégia jutott, mert a, a tagállamok csak az új indikátorok beterjesztésére koncentrálnak. Berez asszony, tudom, hogy önt a, a foglalkoztatási bizottság köti le a figyelmét, de foglalkozzon mind a két csomaggal. Tudnék érintett egy sor olyan kérdést, amelyek részei a módosítóknak. Az európai szemeszterrel kapcsolatos szöveget üdvözöltem, örülök, hogy ön is elfogadta ezt, és a jelentésébe ötvözte. Nem szabad abba az irányba mennünk, ahol magunknak követeljük a, a szerzői jogot a megfelelő irány kijelölésében. Fontos, hogy együtt haladjunk, nem csak a szemeszterek ügyében, hanem a reformtervek ügyében is. Ma reggel kérdeztem, hívtam fel az Európai Bizottságot is arra, hogy együttesen dolgozzunk egy világos és intelligens csomagon, hogy ne az Európa ne egy, egy, egy, egy idegen elem legyen mindebben, hanem legyen része a megoldásnak. És az Európai Bizottság terjeszti be az gondolatokat, vagy mi, azt szinte mindegy, mi is persze beterjesztjük a mi ö, meglátásainkat, hiszen egy okos megközelítésre törekszünk. Aztán mit akarunk elérni a 2020-as stratégiával? Világos, és a parlament le is szögezte állásfoglalásában, amelyet néhány hónap ezelőtt fogadott el, hogy ahhoz, hogy elérjük a kétszerúta stratégia céljait, a, a fő célokra vonatkozó kötelezettségvállalások világosak kell legyenek, és ehhez kell legyenek közberuházások és magánberuházások is. Ezt is jobban kell hangsúlyoznunk. Aztán tovább kell vitatkoznunk arról, hogyan érjük mindezt el, egyes módosítókkal eltekintetben gondom van, ám a cél feltétlenül az kell legyen, hogy kéz a kézben haladjunk, és biztos vagyok abban, hogy menni fog ez. Köszönöm szépen, Viki, te is szerettél volna még hozzászólni. Csak nagyon gyorsan, szerintem a növekedésre kell koncentrálnunk, és a 2020-as stratégiára. Ez nem fér bele a jelentésbe, úgy, ahogy a költségvetés és egyéb a Korinnak a jelentésébe illeszkedik, ahol a gazdaságpolitikákról beszélünk. Ez de nincsen együtt tes jogalkotás. Itt meg kell győz, biztosnak kell lenni abban, hogy bizonyos dolgokat kérünk, olyan dolgokat, amik beleilleszthetőek. Majd erről még beszélünk. És Hangnoktónak nagyon sok módosítónak van értelme, de kompromisszumokba illenek. Más esetekben vannak, amikkel küzdök, mert ahogy kollégáim is elmondták, ez nem jelenti azt, hogy ezeket nem vitathatjuk meg. Mindazonáltal nem értek egyet abban, hogy az irányelv van, és hogy a tanács javíthat, és hogy kihúzták belőleg az átláthatósági követelményeket. Például a tanács egyetértett abban, hogy átlátható zsűri tartalékok lesznek. Fontos, hogy hova kerül a pénz, hogy ezeket ismerjük, mérlegen kívüli tétel, vagy mérlegen szereplő tételek. És ezt azt tudok, hogy ezeket húzzuk ki, és ezzel nem tudok egyet. De lehet, hogy valamit félreértettem a vitában. Köszönöm szépen, Liza. Köszönöm szépen szeretnék visszatérni egy kicsit ahhoz, amit egyes kollégák elmondtak. Én mondtam, hogy meg kell néznünk ezt a csomagot, és meg kell azt vizsgálnunk, hogy ez hogyan ad választ azokra a kérdésekre, amelyek számunkra problémát jelentenek, és amikkel szembe kell néznünk. A kollégák egy része pedig azt szeretné, hogyha szigorúan a stabilitási és növekedési paktumhoz ragaszkodnánk úgy, ahogy az már megvan. De azt a gondolatot is magunkévá kellene tenni, hogy ez egyszerűen nem működött, ezért kell változtatni a csomagon, ezért próbálunk javítani javítani a csomagon, mert részleges válaszaink voltak. Vannak dolgok, amiket nem tudunk egyszerűen a stabilitás és növekedési paktummal lefedni. Például implicit volt a célok között a 6% és a 3%, 3%-os növekedési ráta a gazdaságban, valamint a 2%-os inflációs ráta. Ugye ez volt az egész csomagnak az alapja hogyha ezt követjük, és ez nem így valósul meg, és ezt 300 és 600 ot irányzunk elő, akkor ez nem lesz megoldás a problémára, a problémák megmaradnak a probléma az az, hogy a, a kontraciklikus kapacitások, az euróvezetnek a reagálása, hogyha válság van, hogyan tudunk reagálni, milyen eszközökkel, és a széthúzó különböző tendenciák az euróvezeten belül, a különböző eltérő növekedési ráták. Tehát ez az a kontextus, amiben működünk, és nem mondhatjuk azt az állampolgárnak, hát a mi válaszunk ezekre különböző szankciók, sőt, még szigorúbbak leszünk egyes elemekben, a megfelelést még szigorúbban vesszük. Tehát a hozzáadott értéke annak, amit mi csinálunk, az az, hogy jobban meg kell értenünk, hogy hogyan tudunk megfelelően E, reagálni, és hogyan tudjuk elérni, hogy az euróövezet és az unió e, stabilabb legyen, és e, jobban megfeleljen az állampolgárok várakozásainak. Zárásként annyit mondanék, hogy olyan elemeket kell bevezetnünk, amelyek lehetővé teszik a növekedést, a konvergenciát, és ez viszont nem lehet úgy, hogyha tartalom nélküli szavakat pufogtatunk. És visszatérek ahhoz, amit Fiói kollégám mondott. Miért miért éppen 20, miért éppen 5 százalék, miért éppen 5 százalék az éves deficitre, hogyan illeszkednek ezek a dolgok egymáshoz. Szerintem ezt kell megértenünk, hogy ezek bonyolult, komplex problémák, és jobb, hogyha megbízhatóvá és technikai szempontból kezelhetőbbé tesszük ezeket és akkor így el tudjuk kerülni azt, hogy nagyon nagy büntetéseket rójunk ki, szankcionáljunk, és aztán végül nem lesznek, csak egyes országok tudják majd követni. És ez az igazi kihívás számunkra. Köszönöm. Körülbelül négy perc áll még rendelkezésünkre. Szilvi? Igen, köszönettel tartozom mindenkinek, aki itt maradt kicsit a hajdani szimfóniához hasonlít a jelenlegi helyzet, kevés a zenész, és mégis keményen kell dolgoznunk. Köszönöm, mondja az elnök. Akkor azt hiszem időben sikerült lezárnunk az ülést. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt. Folytatjuk a munkát.